Uh, um, Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy minden előadó és uh, jelentéskészítő itt van az első uh, témához. Szeretném elkezdeni a munkánkat, mert elég sűrű a programunk. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai ülésünkön. Néhány rövid bejelentésem lenne. Először is, mint minden ülésünkkel ezt az ülést is közvetítik az interneten, úgyhogy üdvözlöm a weben minket követőnket, követőket is. A Krakói belső piaci fórum és interneten közvetítésre kerül, és szervezői vagyunk ennek is, és kérem a, azokat, akik követnek bennünket, hogy az ottani ülést is hallgassák, hiszen a fogyasztókra is vonatkozik, számukra is érdekes lehet, ami ott történik. A az Egységes Piaci Fórum nagy siker volt, nagyon aktív volt a részvétel, 18 parlamenti képviselő volt ott, a szakbizottságunk tagjai is, előadók, frakcióvezetők, és bízom benne, hogy a jövőben lesz folytatása, holnap a koordinátorokkal ezt megbeszéljük. Szeretném felhívni a figyelmüket egy új kiadványra is. Az Európai Bizottság újra a munkánkra reagálva az állampolgárok 20 fő prioritására reagál a newsletter első oldalán. Hogyha nem lettek meg, akkor ajánlom, hogy olvassák el. A 20 prioritás közül négyel foglalkozunk, mobiltelefon roaming, fizetőszámlákhoz való hozzáférés és hamisítás. Nagyon érdekes ez az egybeesés, mindenképpen sikere ez a szakbizottságunknak, illetve a krakói nyilatkozat összefoglalja a kulcsfontosságú pontokat, illetve a workshopon elhangzottakat, és széleskörű politikai nyilatkozatokat is tesz, különösen felhívást intézünk az állam és kormányfőkhöz, hogy a belső piaci egységokmányt minél hamarabb alkalmazzák úgy tudom, hogy Merkel kancellárasszony is itt van most Brüsszelben. Most pedig hivatalosan is elfogadhatnánk a napi rendet. megtörtént, köszönöm. A július 11-i ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk, hogyha észrevételük van, akkor kérem, hogy holnap a zárás előttig tegyék meg ezeket az észrevételeket, most pedig a ma délelőtti rendre térek át. 11 akkor Vanil asszony veszi át az elnöklést, a brit államtitkárral fogok ugyanis találkozni, fontos megbeszélésünk lesz. Én mindenképpen üdvözlöm a szabályosításról, a vártnál korábban elkészült, jóval korábban elkészült Európai Bizottsági jelentést. Kozoznik kollégát szeretettel üdvözlöm. És Lara Kumi asszony készíti a jelentésünket a jogalkotási folyamatról. Szóval alapvetően olyan kollégák dolgoznak benne, akik jól ismerik a témát, és szakbizottság hagyományai szerint azzal kezdjük, hogy felkérjük az Európai Bizottságot, hogy hatástanulmányát ismertesse a javaslattal kapcsolatosan. Brinkman asszonyt és Horn asszonyt üdvözlöm mind a ketten a szabályosítási eh, ügyel foglalkoznak, de mindenek előtt talán Komi asszonyt eh, hat kérjem fel, hogy néhány szóban vezesse be a témát. Lara, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak, hogy bemutatja majd a későbbiekben a felülvizsgálati csomagot. Ez egy első eszmecsere, és ezzel kezdetét veszi a parlamenti eljárás, amelyel minden bizonyal egy új rendelethez tudunk hozzájárulni az európai szabványosítás területén. Ahogyan az elnök már elmondta, ez az egész folyamat nem ma kezdődött, hanem másfél évvel ezelőtt, amikor is elkészült a saját kezdeményezésű jelentés a témáról. Az árnyék jelentéstevők ugyanazok a személyek, csak a feladatuk változott némileg. Örülök, hogy itt van a bizottság is, képviselteti magát, és hogy részletesen beszeretném mutatni a dokumentumot. A parlament számos javaslatát figyelembe vette az Európai Bizottság, ennek nagyon örülünk. Kívánatos, hogy a parlament minél többször társjogalkotóként tudjon fellépni, és hogy együtt tudjon működni az Európai Bizottsággal és a civil társadalommal is az előkészítésben. A szabványosítás rendkívül fontos téma, különösen a gazdasági válság idején. A belső piacot meg kell szabadítani a terhektől, fel kell azt lendíteni, ösztönözni kell, és úgy gondolom, hogy ezt az európai szabványosítási rendszeren keresztül is megtehetjük. Ennek a rendszernek meg kell felelni a gazdasági és társadalmi érdekeknek Európában. Általánosságban véve nem gondolom, hogy forradalmasítani kellene a rendszert, de néhány kiigazításra mégis szükség volna. Eljött nem szeretnék konkrét dolgokról beszélni. Először szeretnék eszmecserét folytatni önökkel és minden érdekeltel, és utána természetesen egy jelentés tervezetet fogok készíteni. November 23-án lesz egy meghallgatás a témával kapcsolatosan, és ez kiváló alkalom lesz arra, hogy a különböző véleményeket ütköztessük egymással, és adott esetben javaslatokat dolgozzunk ki. Most csak röviden szeretnék állást foglalni a felülvizsgálati csomaggal kapcsolatosan, és szeretném kiemelni a legfontosabb pontokat, amelyekről szó lesz az elkövetkezendő hónapokban. Más alkalommal, más helyütt már volt alkalmam elmondani és megbeszélni kollégákkal, hogy úgy gondolom, hogy bizonyos elemeket mindenképpen meg kell tartanunk, és ezt a bizottság is hasonlóképpen véli. Ilyen például a rendszer önkéntes jellege, valamint a nemzeti delegáció küldöttségek elve. Ezek azok az elemek, amelyeket mindenképpen szeretnénk megtartani. Továbbra is úgy gondolom, hogy a rendszer meg továbbra is a magán szektorban kell működni, a szabványosítás, a szabványok kidolgozása igazi előnyökhöz kell, hogy vezessen, amelyeket aztán konkrétan bizonyítani is lehet. Mégis csodálkozással tapasztalom, hogy az érdekelt körök és a KKV-kat nem tudjuk azonos szinten kezelni, hiszen a KKV-k alkotják a gyenge látszemet. Ezért azt gondolom, hogy a közérdeket, ilyen ide tartozik például a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem és az összes többi társadalmi érdek, ezeket mérlegelni kell, amikor a KKV-król van szó. Megfelelő konzultációra van szükség, hiszen egy rendeletről van szó, nem egy irányelvről, és ezért nagyon óvatosnak kell lennünk. Úgy vélem ugyanakkor, hogy a kis és középvállalatok képviselete egy nagyon-nagyon fontos pont, hiszen a KKV-k képezik az alapját, de a gerincét is az európai gazdaságnak, és ezért annál fontosabb, hogy jó képvisel, képviseletük legyen e helyütt. Ezzel átadnám a szót a az elnök úrnak és a bizottságnak, és megkezdhetjük a vitát. Also... Köszönöm szépen, Komi asszony. E, nyilván később vissza fogom e, adni a szót önnek, hogy a meghallgatásról és a menetrendről tájékoztasson bennünket. Most azonban hallgassuk meg az Európai Bizottságot. Úgy tudom, hogy Brinkman asszony kezdi majd. Még egyszer üdvözlöm, és megadom a szót önnek. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen ennek, úr, és köszönöm szépen Komi asszonynak, hogy a parlament szempontjait ismertette a e, csomaggal kapcsolatban. Mi is úgy gondoljuk a bizottság részéről, hogy az európai szabványosítási rendszer erősségeire kell építeni, és semmilyen e, radikális átalakításra nem szorul a rendszer. saját kezdeményezésű parlamenti jelentés is ezt mondja, ugye. E, Szeretném először is bemutatni a hatástanulmány eredményeit, amit a jogszab- jogalkotási eszközhöz elvégeztettünk. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy az a csomag, amit 2011. június 1-én mutattunk be, nagyon széles körű nyilvános konzultáción alapul, külső szakértők bevonásával készült. Itt látható ezen a szlájdon ugye a nyilvános konzultáció 2010 márciusa és májusa között zajlott ez a hatástanulmány elkészítéséhez, aztán egy fehér könyv is volt a távközlési szabványosításról 2009-ben, 30 szakértő express jelentést készített 2010-ben, aztán önök ugye a saját kezdeményezésű jelentésüket, illetve a tanács konklúzióit, különösen a 2011. februári európai tanácsi konklúziókat vettük figyelembe, mi szerint gyorsítani, egyszerűsíteni és korszerűsíteni kell az európai szabványosítást, mert alapvető fontosságú az európai gazdaság számára, hogy a szabványosítás még gyorsabban alkalmazkodjon a globális körülmények és környezet változásához. Szóval Mindezen szakvélemények alapján arra jutottunk, hogy a szabványok használata, az európai szabványosítás sikertörténet, nagyban hozzájárult a belső piac kiteljesítéséhez, az interoperabilitás is előmozdította, ugyanakkor a nyilvános konzultáció és a parlament jelentése azt mutatták, hogy bizonyos problémákat azért kezelnünk kell. A hatástanulmányban három fő problémát tártunk fel, ezek a jogalkotási javaslatban is tükröződnek. Az első probléma az európai szabványok adaptálása, amit ugye a bizottság kezdeményez nem elég gyors. A második probléma alul vannak reprezentálva a KKV-k és a társadalmi képviselők a szabványosításban, a harmadik probléma pedig az, hogy a fórumok és konzorciumi szabványok nem használhatók a közbeszerzésben. Miután a fő problémákat feltártuk, a hatástanulmányban azt vizsgáltuk meg, hogy milyen opcióink vannak, milyen megoldási lehetőségek. Ami az első problémát illeti, vagyis az európai kezdeményezett szabványok elfogadása esetében három opciónk van. De mindenek előtt hadd mondjam el, hogy négy fő szakasza van a szabványok kialakításának. Az első szakasz a mandátum elkészítése, és a 98-34-es irányelv alapján 12 hónapos időszak indul ilyenkor. A második szakasz a mandátum elfogadása a szabványosítási szervezet által, és ilyenkor kezdődik meg a munka. Ez egy nagyon értékes időszak, háromtól akár 13 hónapig is tarthat a harmadik szakaszban magát a szabványt alakítják ki. A negyedik szakasz pedig a harmonizált szabványok referenciájának közzététele. Itt nagyon eltérő lehet az időtartam. Összességében azt mondhatjuk, hogy az egész folyamat a mandatált szabványoknál könnyen eh, tarthat eh, három, vagy akár még sokkal több évig is. Három opciót vizsgáltunk meg. Csökkentsük a szabványkialakítás eh, időtartamát, az egy a opció határidőket szabnánk meg a szabványok kialakítására a megállapodásokban és mandátumokban, ennek nagyon pozitív gazdasági haszna lehet. Ez pozitív a hatása a versenyképesség szempontjából a gyorsabb szabványosításnak, a vállalatok is költségeket takaríthatnak meg, defragmentáljuk ezáltal a belső piacot, és a konformitás értékelés is egyszerűbbé válik. Fontos az innováció, az új technológiák ösztönzése is. Így pénzügyi ösztönzőket is bevethetünk a szabványosítás felgyorsítása érdekében az a szándékunk egyébként, hogy egy teljesítmény alapúbb rendszerre állítsuk át a finanszírozást, és egyszerűsítsük az általány fizetést. Az 1B opció egy európai szabvány ügynökség létrehozása lenne a szabványosítás folyamatának felügyeletére. Ez fúzionálna a jelenlegi szabványosítási szervezettel, és egyfajta titkárságként működne, közben a nemzeti szabványhivatalok is megmaradnának nemzeti szabványügyi szervezetekkel szorosan együttműködne ez az ügynökség. Egyértelmű, hogy ez az ügynökség a nemzeti szabványosítási testületek nélkül nem lenne életképes. Az EU költségvetés számára ez jelentős többletköltséget jelentene. Költségvetési szempontból tehát negatív lenne a hatása. A szabványosítási folyamat színvonalát tekintve viszont nem biztos, hogy pozitív lenne a kihatása felvetődik a kérdés, hogy a szabványosításban, ahol a főszerepvállalók magánszereplők, közpénzből kellene -e vajon a szabványosítást finanszírozni. Aztán megnéztük az 1C opciót, mi szerint átlátható és egyszerűbb eljárásokat kellene bevezetni a harmonizált európai szabványokhoz és a bizottság által kért más szabványokhoz szervezettebb, éves, rendszeres folyamat jöhetne létre, ennek általában pozitív lenne a hatása. Lehetővé tenné ez az európai szabványosítási szervezet számára, hogy elébe menjen az érkező kéréseknek, felkéréseknek, és lerövidítse a szabványosítás idejét. Ennek általánban pozitív lenne a hatása, és nem lennének negatív következményei. Egyetlen probléma vele az, hogy csak a harmonizált szabványokra és a bizottság által kért szabványokra vonatkozna, a további európai szabványosítási tevékenységekre vonatkozóan nem lenne kihatása. Úgyhogy mi az 1A opciót és az 1C opciót támogatjuk. Aztán megvizsgáltuk a kettes problémát, a KKV-k alulreprezentáltságát, KKV-k és a társadalmi szerepvállalók alul képviseltségét vizsgáltuk. A 2A opció a KKV-k és a társadalmi szerepvállalók közvetlen képviseletét valósítaná meg az Európai Szabványosítási Szervezetben. úgy gondoljuk, hogy a javasolt szabványok tartalma tekintetében komoly szakismereteket szükségeltet a részvétel, és a műszaki munkacsoportokban, bizottságokban való részvétel nagyon nagy időt vesz igénybe a kkv részéről, és bár a közvetlen képviselet a legjobb módja annak, hogy egy KKV közvetlenül kihathasson a szabvány alakulására. Maga az, hogy mennyi műszaki szakmai bizottság és munkacsoport van, nagyon megnehezíti ennek a megvalósítását. Ráadásul általánosabb szinten a kkv részvétele azt jelenteni, hogy nem ugyanolyan módon tájékozódhatnak azok a kkv akik részt vesznek, és azok, akik nem. Végül ezáltal borzasztóan megnövekedne, inflálódna azoknak a szám, akik részt vesznek a szabályosítási folyamatban, és ez valószínűleg negatívan hatna ki a szabvány elfogadás folyamatára. Úgyhogy megvizsgáltuk a 2B opciót, mi szerint a KKV-k, társadalmi szerepvállalók szavazójoggal rendelkeznének a szabványügyi szervezetben, úgy gondoljuk azonban, hogy ezt nehéz megvalósítani, hiszen a nemzeti szabványügyi testületeken kívül másoknak szavazójogot adni azt jelenteni, hogy az Európai Szabványügyi Szervezet tagjaival először előtt tárgyalást kellene folytatni. Pillanatilag ez tehát nem megvalósítható. A 2C opció pedig abból állna, hogy a KKV-k és a társadalmi szerepvállalók képviseletét, pozícióját megerősítenénk az európai szabványügyi ö, szervezeten belül, működési segítséget, finanszírozást nyújtanánk ehhez. megkönnyíteni az ő munkájukat. Egyértelmű, hogy a kettes szám a probléma megoldásához a 2C opció a preferált opciónk. A hármas számú probléma a fórumok és konzorciumok szabványait nem lehet a közbeszerzésben használni. a 3A opció az lenne, hogy a 8795 EK e, határozatot e, e, fel kellene éleszteni, azonban a jogbiztonság nem garantált, a 3B opció azt jelenteni, hogy a, lehetővé tennénk a közbeszerzéseknél a belistázást, a szelektált fórum és konzorciumi szabványok esetében, így talán sikerülne a piac fragmentálását, fragmentálódását megállítani. Ami a szellemi tulajdont képező technológiákat illeti, úgy tűnik, hogy a távközlési ágazat versenyképességét javítaná ez. Ami a 3C-t illeti, mi szerint privát fórumokat és konzorciumokat ismernénk el szabványozói testületként. Nos, itt nagyon alapos vizsgálódásra lenne szükség. Ezt az opciót a konzultációs folyamatban nem támogattuk végül, vagy nem tudtuk elfogadni. A hármas problémánál tehát a 3B opciót találjuk a legjobbnak. Yes. So now we have um, our um, other elements uh, that we have examined in további szempontok, amikkel foglalkoztunk a hatástanulmányban. Lehetőség az egyszerűsítésre. Pillanatnyilag ugye három jogszabályunk van, egy egyszerűsített jogszabályi környezet jobb lenne. A jelenlegi meglévő három jogszabály helyett egységes jogszabályt szeretnénk létrehozni. leginkább a szolgáltatási szabványokról van szó, mint tudjuk, az értesítési irányelv csak a termék szabványokra vonatkozik azonban. a bizottság nem kérheti szolgáltatások esetében az Európai Szabványosítási Szervezettől szabványok kialakítását. Úgyhogy érdemes lenne adaptálni és egyszerűsíteni a folyamatot. Minden mandátumra vonatkozzon ez az egyszerűsítés, és legyen mód arra is, hogy a szolgáltatásokról az Európai Szabványügyi Szervezet szabványokat készítsen jogszabályi szinten, és ezt támogatták széleskörűen a nyilvános konzultációban résztvevők. A hatástanulmány ötödik mellékletében vannak olyan opciók is, amelyekkel nem foglalkoztunk. Én ezt most itt nem fogom ismertetni, mert kevés az időnk, de láthatják a szlájdon felsorolva, illetve az ötös mellékletben kifejtve is ezeket. A hatástanulmány alapján az Európai Bizottság rendelet javaslatot készített, két bizottsági határozatot és a, az irányelv egy részét váltják ki e, ezek. Egy sor ágazati irányelvet is szeretnénk e, módosítani harmonizált irányelveket, hiszen karcsúsítani szeretnénk az eljárást. Következő slide az új rendelet javaslat, rendelet tervezett fő elemeiről szól. kiterjesztjük a szolgáltatások definícióját és hatáját. az EU jogszabályok és politikák támogatására a nemzeti szabványügyi testületekkel erősödne az együttműködés, ez újdonság, két cikk szól erről, aztán az ötös cikkben leszögezzük, hogy milyen fontos a, az érintettek, a szerepvállalók részvételének javítása, és a finanszírozás szempontjából a hármas melléklet részletezi is, hogy milyen szervezetekről van szó. Aztán a rendelet korábbi együttműködést tesz lehetővé a bizottság és a szabványügyi szervezet között ezen kívül a szabványosítási prioritások határozottabb megjelenítését a bizottság munkaprogramjában, a jövőbeli mandátumokat például feltüntetnék, szerepeltetnék, az éves munkaprogram első változata most készül, az év végére ez teljesen rendelkezésre fog állni a parlament és a tanács megismeri majd a bizottság éves szabványosítási munkaprogramját. Kiderül belőle, hogy milyen mandátumokat adtunk, és milyen szabványok valósulnak meg a jövő évben. A hetes cikk eh, arról az eljárásról szól, amely alapján az Európai eh, Szabványügyi eh, Szervezethez felkérést intézünk szabványok kialakítására. Itt az eljárást taglaljuk, tehát a 8-as cikkben az ellenvetések, eljárása szerepel a harmonizált szabványok esetében. Mm, Ez mindig érvényes, hogyha csak az a 22-es cikk szerinti más uniós jogszabályok nem szabályozzák más, hogy az újdonság, hogy a közbeszerzésnél távközlési szabványokat elismerhetjük, 9-es, 10-es cikk, tagállami javaslatok, bizottsági javaslatok, illetve más szerepvállalók stakeholder platformja adhat tanácsot, egy nagyon széleskörű ö, stakeholder platform, vagy ö, szerepvállalói érintetti platform ö, lesz ez. A közleményben szerepel, olvashatják, hogy kiket hívunk meg ebbe a platformba, amely már jövőre munkába fog állni, és jelentős szerepe lesz az Európai Bizottságnak adott tanácsok terén. Fontos melléklet a kettes számú, itt a kritériumok szerepelnek a távközlési szabványok elismerésével kapcsolatosan, illetve hogy a közbeszerzésekben mennyire lehet azokat használni. Az alapvető VTO elvekre utalunk itt, illetve a szabványosítás és a szellemi tulajdonjog legfőbb összefüggéseire. Ez egy fontos melléklet tehát. A következő szlájd a finanszírozással foglalkozik a 11-től 13-ig terjedő cikkekkel ebben szerepel az, hogy milyen tevékenységeket lehet finanszírozni, milyen alapon lehet operating grantot adni, és milyen általány kifizetések lehetségesek a szabványok esetében, illetve a szerepvállalói szervezetek, KKV-k és mások miként tudnak részt venni a folyamatban, és miként lehet pénzügyileg támogatni ezt a részvételt. Itt a 11-es cikkben van ez meghatározva, aztán a rendelet a komitológiai szabályokat is lefekteti, a delegált aktusok esetében 16-17-es cikk, és egy új bizottságot is létrehoz, ennek a hivatalos szerepe a harmonizált szabványokkal szembeni ellenvetések készítése, az informális szerepe pedig inputot ad és tanácsal szolgál szabványosítási E, kérdésekben. Ennyit akartam mondani. Elnök úr, hadd mondjam el, hogy nagyon örülünk neki, hogy az Európai Parlament e, ilyen nagy jelentőséget tulajdonít e, a javaslatunknak. Bízunk benne, hogy a tanács és a parlament megállapodásra jut az elkövetkező hónapok során és ideálisan 2013. január 1-én hatályba is léphet az új javaslat. Hadd jelezzem, hogy nem csak az EU 2020-as stratégia szempontjából, hanem az egységes piaci aktus 12 prioritása szempontjából is fontos, és minél hamarabb jó lenne róla döntést hozni. Ezért minden támogatást meg fogunk adni az önök szakbizottságának és bízunk benne, hogy nagyon konstruktívan tudunk együtt dolgozni a pozitív kimenetel érdekében. Köszönöm. Um, uh, nagyon szépen köszönöm Brinkman asszonynak, hogy ilyen világosan kimutatta, hogy a hatástanulmánynak valójában mi a szerepe, és hogyan tud választékot biztosítani, és ahogyan ön elemezte a gyenge és erős pontokat, az példaértékű volt. Kedves kollégák, a hatástanulmányjal kapcsolatban komoly vita lesz, meg is indítjuk a folyamatot, és azt gondolom, hogy lesz még többször időnk a vitára, és most összpontosítsunk inkább azokra a kérdésekre, amelyek talán kimaradtak a hatástanulmányból, és később térjünk rá a részletekre Két látogatott csoportot szeretnék üdvözölni körünkben, Weiler kollega vendégei, és a Neuhoff kollega is itt van a CNS-től, és Kasselból is vannak látogatóink, és gondolom, hogy ezt majd hasznosnak találják a látogatók is, ugyanis a normák szinte mindenkinek a vállalkozására befolyással vannak, és most az árnyék jelentés készítőknek adom meg a szót. Itt van Sáldem Móze asszony, Mendes, Krajcman kollégák itt vannak. Tehát a kérdések és a megjegyzések előbb az árnyék jelentésekről, és utána pedig összefoglaljuk a vitát. Sáldemóz asszony, nagyon szépen köszönöm, elnök úr, de Dánul fogok beszélni, ha tehetem. Általánosságban azzal kezdem, hogy köszönöm a bizottságnak a kiváló javaslatát, és úgy gondolom, hogy számos dolgot figyelembe vettek, ami szerepelt a mi korábbi jelentésünkben is, és ez tényleg kiváló. Komi asszonynak mondom, hogy majd meg kell nézni a részleteket, hol érhető el még korrekció, illetve jobbítás. Meg kell nézni a prioritásokat, hogy mit gondolnak az SND-k, és aztán rajtunk múlik, hogy biztosítsuk azt, hogy az európai szabványosítási folyamat és annak ö, szervezése tényleg a közérdek alapján valósul meg, ezért sokkal szorosabban figyelemmel kell kísérni a szervezést és a szövegezést. A javaslat az megfelelő képviseletre törekszik, hogy az érintettek, a civil társadalom tényleg képviselve legyen. Ez mit jelent? Ezt kell szorosabban megvizsgálni, és azt gondolom, hogy nagyon sok konkrét javaslatra is szükség lesz, nem csak mint fogyasztóként, hanem alkalmazottként is, hiszen így is részt vehetünk a folyamatban a gyorsaságot, sebességet illetően. Nagyon gyakran megbeszéltük már, hogy a szabványosítási folyamat kicsit lassú és azt hiszem, hogy a bizottság ezt figyelembe is vette a javaslatában. Mindazonáltal azt gondolom, hogy ezt a munkát más módon is fel lehet gyorsítani, nem csak gazdasági eh, szempontból, hanem talán lehetővé lehet eh, tenni az értelmezés eh, segítségével is Úgyhogy itt nem csak arról van szó, hogy valahogy átverjük ezt a dolgot, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy megfelelő felügyelet legyen a teljes folyamat felett európai szinten. Úgyhogy én nagyon örömmel várom az együttműködést önökkel. Biztos, hogy lesznek kiváló javaslatok, és nagyon jó jogszabály sikeredik a végére. Köszönöm szépen, Krajcman kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. A szabványok jelentősége az európai belső piacon nem szorul további ö, magyarázatokra. A közös szabványok nem csak a szabad áruforgalmat segítik, és nem csak Európában, hanem szerte a világon. Tehát ö, minden törekvés, ami ennek a rendszernek a jobbítását szolgálja, üdvözlendő, és mindkét oldalon, fogyasztói és egyéb oldalon egyaránt. Amikor a szabványosítási szabályokról beszélünk, figyelembe kell venni, hogy a szükségletek nagyon gyorsan válaszolnak. Nem annyira papírformátum és csavarformátum áll előtérben, hanem technológiák, ahol az innovációs ciklusok egyre gyorsabbak, úgyhogy mielőtt az egyik generációt a túlhaladottá válik, már új szabványt kell kialakítani, úgyhogy ez nem szabad, hogy a minőség rovására menjen. Úgyhogy itt bizony van némi szkepszis, amivel találkozunk. A szolgáltatói szektort illetően is fontos ez az elv, és hát ott tényleg arra kell szorítkozni, ahol erre szükség van. Egyébként, amit a termékek szabványánál láttuk, hogy ezt nem lehet átvenni egy az egyben a szolgáltatásokra, ez nem megy az egy méret alapján, ez a one size fits all alapján. A KKV-k szempontjából is alapvetően fontos ez a kérdés, ezért üdvözlöm, hogy a bizottság javaslata a KKV-knek nagyobb szerepet szán a szabványosítási folyamatban. Persze ott van van a kockázat, hogy a nagyok szabványosítanak, és a kicsik pedig eh, hátrányos helyzetbe kerülnek. De hogyha a európai szinten jobban be tudjuk őket kapcsolni a folyamatba, az a helyes megoldás lehet. Ami pedig a eh, nemzeti eh, szinten a vállalatok bevonását illeti, illetve hogy delegáljuk őket a, a szabványosítási bizottságokba, ez jól működik. A tagállami szinten folytatott viták közel állnak a gyakorlathoz, gyakorlati szempontokat érvényesítenek. Különösen fontos ez a KKV-k számára, nem kell, hogy az európai csúcsszervezeten keresztül való kerülőkön jussanak el oda, hogy elmondhassák a mondandójukat. A cél az kell, hogy legyen, hogy jobb legyen az információ, a részvétel nemzeti szinten, ez azonban már tagállami feladat. Én azt gondolom, hogy a kompromisszumos javaslat helyes irányba mutat, néhány pontot kell még tisztázni, illetve korrigálni, jobbítani. Izgalommal várom az első tervezetet, Komi kollégától köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rülasszony, én is nagyon szépen köszönöm. Csatlakozom az előttem szólóhoz, illetve azt mondom Krajcman úrnak, hogy már tovább jutottunk az előző jelentésnél, kellenek az érdekeltek, a stakeholderek, a KKV-k, és őket európai szinten kell bevonni. És volt ezről egy meghallgatás is, és mindenki ezt akarta, a KKV-k is, és a többi székholderek többi érintettek is. Ami azonban vitatott, és amit meg kell beszélnünk, az a szavazati jog kérdése. Én a bizottságnak is szeretnék néhány kérdést feltenni, bár most nem megyünk ki a, nem térünk ki a részletekbe, hogy miért mondják azt a, az egyik verziónál, hogy ezt nem lehetne fedezni, azonban a C verzióban még mégis azt írják, hogy további forrásokat tudnak biztosítani. Tehát a kérdés a szavazati jog kapcsán még nem tisztázott, azt még meg kell vitatni. Tehát itt a képviseletről van szó, és a szavazati lehetőségekről. És Komi asszonynak szeretném mondani, hogy a meghallgatásnál tegyük hozzá, ha minden stakeholdert bekapcsolunk a folyamatba, gondoljunk az ECOS-ra, a környezetvédelem képviselőire, hogyha ők nem vesznek ebben részt, vagy a szakszervezetek képviselői, és én azt szeretném, hogy a meghallgatásnál mindenki legyen ott, mert erre nagy szükség van. Még röviden a bizottságnak. Azt hiszem, hogy a bizottság a helyes kérdéseket fogalmazta meg, azonban csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy például az játékszer irányelv kapcsán is azt mondtuk, hogy mi nem vagyunk kompetensek, hogy a zaj határértékeket meghatározzuk, tehát a bizottságnak adtunk mandátumot, hogy határozza meg a határértékeket. Mind a mai napig nincs információ arra vonatkozóan, hogy hogy állnak a dolgok, és egy kérdésre visszatérnék, amit hiányolok, hogy minden, minden egyéb kérdés helyes, gyorsítás, egyszerűsítés, rugalmasság, ez mind-mind helyes, csak én azt szeretném, hogyha még az átláthatóság, a transzparencia is megjelenne, mert az eljárás számomra nem átlátható, különösen amikor megbízást adnak szabványok kidolgozására, akkor a parlamentet megfelelően tájékoztatni kellene. Egyébként a kérdésfelvetéseket jónak tartom, a hatástanulmányt szintén. Egy kérdés van még számomra, az IKT normák, az információs és telekommunikációs normák, ez nem megbízás alapján, hanem a többi politika területnek is lehetőséget kell kapniuk, hogy alkalmazzák ezeket az IKT normákat, és én magam szeretnék egy vitát arról, hogy ezen a területen hogyan lehet megakadályozni azt, hogy túl lassúak legyünk. Különösen a, ezeknél a normáknál fontos a sebesség, és mivel az eljárás túlságosan komplex, és nagyon sok konzorcium vesz részt a folyamatban, elképzelhető, hogy az iparág maga az hátrányba kerül. Szolgáltatások szabványosítása. Itt is még számos megvitatandó kérdés van. Számomra az elmúlt vita során, amikor a saját kezdeményezésű jelentésünket vitattuk meg, akkor világossá vált, hogy a szolgáltatásoknak is a szükségleteket kell szolgálniuk, és csak akkor kell normákat szabványokat kidolgozni, ha erre van igény. Tehát meg kell nézni, hogy hol, mire van igény. Köszönöm szépen, hogy ez a javaslat, ez egyben reagál is arra, ami a meghallgatás során történt, és hát a bizottság is figyelembe vette ezt, és direkt említett említette is az előadó a KKV-ket és az IKT szabványosítást. Tehát a kulcsfontosságú kérdések igenis szerepelnek itt. Edvard Kozsecnik, és üdvözlöm Young kollégát is, aki szintén árnyékjelentés felelős. Kozisznyek kollega. Nagyon szépen köszönöm, és visszatérnék a vita kezdetére, két évvel ezelőtt, vagy valahogy így volt az első vita erről a kérdésről ami bizottságunkban, és a, hála önöknek és a koordinátoroknak, hogy a szabványosításról folytatott vita egyáltalán elindult. És amit mi most hallottunk, az egy figyelmeztetés volt, hogy a szabványosításnak nem szabad ö, ö, instrumentalizálódni, és nem egy top-down, hanem egy bottom-up szabályozás kell, hogy legyen. És így nem lehet megengedni, hogy egyfajta európai szabványosítási hivatal jöjjön létre. Mi azt akarjuk, hogy a szabványosítás az a versenyt segítse, versenypárti szabvány legyen. És most nem lehetünk elégedettek. A jelentésben az szerepel, hogy a szabványosításnak a magánszférában kell maradnia európai szinten, és a tagállami szempontokat meg kell őrizni. Az Európai Parlamentben most van egy olyan képviselői csoport, akik szakértők a szabványosítás kérdésében. Én köszönöm a bizottságnak a hatástanulmányt, amit elkészítetett, és azt gondolom, hogy ez lehetővé fogja tenni majd azt, hogy a vitánk még szélesebb alapokra helyeződjön. Én is kitérnék a gyorsaság kérdésére. Ezt már lehet, hogy említettem az elején, Na most ezt aztán megváltoztattam a jelentésemben, ugyanis a technikai normák azok mindig konszenzus kérdése, és a konszenzushoz idő kell. A gyorsaságot illetően én nem hiszem azt, hogy a sebesség jó minden esetben. A szabványosítás terén biztosan nem. Tehát nekünk meg kell találni a választ a kérdésekre a meghallgatás során, és a vita az nagyon széles körül lesz, gondoljunk a szavazati jogra és az európai szintű szabványosításra is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor most azt szeretném, hogy visszaadom a szót záró megjegyzés céljából Lara Komi kolléganőnek, és Köszönöm én is a bizottságnak azt, hogy ezt a folyamatot elindította, és tudom, hogy részt vesz a folytatásban. A hatástanulmány nagyon jó, nagyon lényegre törő. Itt látható, az interneten megtalálják, nem azt gondolom, hogy nagyon sok részlet van ebben, és nagyon jól reagál, válaszol a kérdésekre, úgyhogy ezt kell kísérnünk a jelentős készítőknek, árnyék jelentős készítőknek, és most Komi kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak a munkáját, és gratulálok neki hozzá. Egy nagyon összetett témáról van szó, sokrétű témáról, másrésztről azonban mindenképpen egyszerűsítenünk kell a folyamatokat. Azt gondolom, hogy a KKV-k jogképviseletére mindenképpen szükség van, de fontos az érdekelt körök, a stakeholderek bevonása is. Ezek a céljaink, itt szeretnénk javítani a folyamatokat, a bizottsági javaslathoz képest is. Úgy gondolom, hogy rendkívül hasznos volt meghallgatni a pro és kontra érveket. A KKV-k számára biztosított segítségnyújtás alapvetően fontos, hiszen egy magánkézben működő rendszerről van szó, amelynek nemzeti alapja van, és pontosan ezért fontos kibővíteni a konzultációkat a stakeholderekre is. Hogy szavazásra szükség van-e vagy sem, az majd kiderül a parlamenten belüli konzultációk során, de a cél mindenképpen az, hogy mindenki részt vehessen a folyamatban, akinek részt kell vennie. Ami a gyorsítást illeti, Mindenképpen támogatom, de ágazatonként különbséget kell tenni. Vannak olyan ágazatok, ahol a minőségi munka hosszabb időt követel meg, és vannak más ágazatok, ahol mindenképpen lehetőség adódik gyorsításra. Egy magán ágazati rendszerről van szó, és a Különböző szabványok gyakran a piaci működés során maguktól alakulnak ki. Ha például szabványt akarunk kialakítani a számítógépek és a, vagy a mobiltelefonok számára, és az három évig is eltart, akkor előfordulhat, hogy az adott termék, mire elkészül a szabvány, már nincs is a piacon. Itt tehát nagyon fontos a különbségtétel. Az intézményes struktúrának lehetővé kell tennie az eljárás egyszerűsítését, kevesebb administratív terhet kell előírnia, Ugyanakkor ez azonban nem mehet a minőség rovására, hiszen a minőség a legfőbb célunk. Egy rövid utalást tennék még a meghallgatásra. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy kinek kellene részt vennie ezen a meghallgatáson, hogy mindenki szóhoz tudjon jutni, és azt hiszem, hogy az ANEC nevezetű szervezet nem tud teljes áttekintést nyújtani 360 fokban, azonban nagyon fontos hang lehet, amely meghatározza, megfogalmazza a fogyasztók célkitűzéseit. Hiszen végezetül is az a célunk, hogy a szabványokkal fogyasztókat védjük meg. Ez nem jelenti azt, hogy más szervezeteket nem veszünk figyelembe, de az ANAK jelentéstevővel folytatott eszmecserében azt kértem, hogy minden kérdésre reagáljanak, tehát hogy úgymond egy 360 fokos áttekintést nyújtsanak, és figyelembe vegyék a többi szervezet álláspontját is. Ami az ütemtervet illeti, november 23-án lesz a meghallgatás, nem délután, hanem délelőtt kerül rá sor. A jelentés benyújtásának határideje december 22-e, az első reakciók aztán erre januárban várhatóak, módosító benyújtásának határideje február 7-e, a módosítók megvizsgálása február 28-29, és szavazás az IMKO szakbizottságban március 20-án. Így valószínűleg 2012. májusában kerül a plenáris ülésre az ügy. Láthatják tehát, hogy nem nagyon rövid az idő, Tudatosan alakítottam így, hogy elegendő időnk legyen a megfelelő konzultációk elvégzésére, hogy idő legyen az eszmecserékre, éppen azért, mert egy magasabb felelősségű ügyről van szó, ezért megfelelő konzultációkat kell folytatni. Köszönöm szépen a bizottságnak és az árnyék jelentéstevőknek és a mai hozzászólásokat, és köszönöm előre is a további együttműködést, és természetesen rendelkezésre állok, ha bárkinek valamilyen kérdése, megjegyzése van. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Lara Komi eh, előadónak. Hadd eh, jelezzem, hogy a prioritás képező projektekről a e, parlament elnöke konzultációt folytat velünk, és e, a menetrendet megpróbáljuk e, így összeállítani majd. Megpróbálom egyfajta kísérleti projektként tekinteni ezt a tervezetet, Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és tudom, hogy sokan követnek bennünket az interneten, több százezren tagjai a különböző szabványosítási testületnek. Kozisznyik úr jelentését is sokan követték, a websájton a dokumentumok is rendelkezésre állnak, van egy szabványosítási oldalunk az interneten, ahonnan eljutnak a különböző dokumentumokhoz, és fel lehet iratkozni a hírlevelünkre is, amiben tájékoztatjuk majd önöket az ügy alakulásáról. Köszönöm szépen, most pedig egy másik nagyon fontos jogalkotási terület következik, az Európai Bizottság rendelet tervezete a szellemi tulajdonjogok vámhatóság érvényesítéséről Jürgen Kreuzmann az előadó. Megnyitjuk az eszmecserét ma. Galler asszonyt is látom, illetve Head asszony is itt van. Engström úr, McClark úr viszont hiányzik, de Jong úr itt van, Szevényi úr nincs itt, de azért az árnyék előadók többségben, tehát itt vannak. Hamarosan el kell mennem Vanyaró asszony veszi át az elnöklést. Kratzfeld úrnak átadnám a szót, hogy bevezesse a témát. Köszönöm szépen, elnök úr. A szellemi tulajdonjogok alapvető fontosságúak az innováció számára, mert ösztönzőként működnek, hogy a vállalkozók kockázatot vállaljanak, és befektessenek a kutatásba és fejlesztésbe. Régismert tény, hogy ezek a jogok gyakran nagyon fontos értéket képeznek a legsikeresebb vállalatok számára, függetlenül méretüktől. 2009-es becslések szerint az immateriális vagyon hatalmas részét teszi ki a nevezett vállalatoknak. A jogsértések ezen a területen nem csak a vállalatokat érintik súlyosan, hanem nagyon nagy veszélyt jelenthetnek a fogyasztók egészségére és biztonságára nézve. Sokszor játékszerekről van szó, 14,5%-ban különböző háztartási terek, szerekről gondoljunk a különböző samponokra, szapanokra, stb. Az Európai Unió belül viszonylag jó a helyzet a szellemi tulajdonjogok védelme tekintetében, hiszen gyakran biztosítható, hogy ezek az áruk, jogsért áruk ne kerüljenek be a belső piacra. Ezért nagyon fontos a 1383-2003 EK tanácsi rendelet felülvizsgálata rendkívüli fontosságú. Hiszen a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó stratégia is nagyon fontos, valamint a szellemi tulajdonjogok kibővítése üdvözlendő, hiszen a termék hamisítók egyre ravaszabb módszerekhez nyúlnak. Azonban a probléma abban áll, hogy nincs elég erőforrás jelenleg számos tagállamban ezen szellemi tulajdonjogok érvényesítésére. A visszatartott áruk 92%-a 2010-ben a védett márkákra, védjegyekre vonatkozott, ezért gyakorlatilag jogos lenne nagyobb erőforrásokat rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy a vámhatóságok megfelelően ki tudják szűrni az érintett termékeket. Jó, hogy a rendelet továbbra sem érinti majd az utazók podgyászát, de érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy milyen esetben határozandó meg az, hogy kereskedelmi célú csomagról van szó. Az információ cserét az érintett szervek között javítani kell, a különböző vámhatóságok számára lehetővé lehetne tenni, hogy a bűnüldözés céljából harmadik országoknak továbbítsák az információkat. Emellett a jogok tulajdonosainak lehetővé lehetne tenni szintén az információkhoz való hozzáférést. A szállítmányozó cégeket kötelezni kellene arra, hogy az általuk szállított szállítmányokról szóló információkat továbbítsák a vámhatóságoknak, ami a termékek származását illeti. Ez egy kritikus pont, hogyan lehet bevonni a szállítmányozó cégeket abba, hogy jobban feltárhatók legyenek a jogsértések. A jelenlegi rendelet azt irányozza csak elő, hogy a vámhatóságokat arról kell, kell jelenleg tájékoztatni, el kellene elgondolkodni, el kellene gondolkodni, azon nem lenne értemes a vámhatóságok kan kívül más érintetteket is értesíteni annak érdekében, hogy ők is állást tudjanak foglalni. Üdvözlendő, hogy az egyszerűsített eljárás kötelező módon be kellene vezetni minden tagállamban. Bulgáriában, Franciaországban, Olaszországban és Luxemburgban, valamint Finnországban nem vezették be ezeket ez idáig. Így tehát akkor kell értesíteni az érintetteket, hogyha egy adott időintervallumon belül, vagy egy határidőn belül nem utasították el ezt a tájékoztatást. Így tehát az új rendelkezések alapján jobban lehet érvényesíteni a szellemi tulajdonjogokat. Emellett lehetőség kínálkozik arra, hogy bizonyos termék, jogsértő termékeket megsemmisítsenek, ez gyakorlatilag nagy mértékben könnyítené a vámhatóságok dolgát, különös tekintettel arra, hogy a visszatartott postai küldemények száma 2009-ről 2010-re meg háromszorozódott, ami az egyre növekvő online vásárlások következménye. Azonban nem pontos a definíció a javaslatban a legkisebb csomagokra vonatkozóan, hiszen ezek gyakran olyan tárgyakat tartalmazhatnak, amelyek sérthetik a szellemi tulajdon jogok birtokosait. A bizottság által létrehozott munkacsoportban, amely a legkisebb küldemények kérdésével foglalkozik, úgy gondoljuk, nincs képviselője az iparnak, ezért érdemes lenne egy intelligens szabályozás érdekében a gazdasági gyakorlati tapasztalatait is hasznosítani ezen a téren. A szellemi tulajdonjoggal rendelkezőknek vissza kell téríteniük a költségeket a vámhatóságoknak, de kertérítést követelhetnek a jogsértőktől, ez észszerű rendelkezés. Ugyanis eh, érdemes elgondolkodni azon is, hogy a különböző szállítmányozó cégek valamilyen módon részesíteni kell a költségfedezésben egy bizonyos szállítmány nagyságtól kezdve. Világos kritériumokat kell meghatározni e célból, hogy megállapítható legyen, hogy a szállítmányozó cégek tudtak-e valamit a jogsértésről, vagy tudhattak-e esetleg róla. Ez azonban érinti a szerződéskötést, és szeretnék egy példát említeni, hogyha a szellemi tulajdongal rendelkező egyén kéri a szállítmány megsemmisítését, de megállapítja, hogy ki okozta a jogsértést, akkor gyakran kiderül, hogy hamis címeket adott meg a jogsértő, és hogyha ez esetben a szállítmányozott céget is valahogy felelősségre akarjuk vonni, akkor semmi értelme nincs, hogyha a szellemi tulajdonjoggal rendelkező személynek lehetőséget adunk arra, hogy a jogsértő höz visszavezesse az ügyet. Nagyon fontos, hogy követhetőek legyenek ezek az ügyenek a másik tagállamokban is, hogyha adott esetben erre lenne szükség. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy ott, ahol a jogsértésre sor kerül, illetve a szállítmány megsemmisítésére, így például Luxemburgban ö, kellenek megtörténnie, de adott esetben előfordulhat, hogy ott nincsenek meg a megfelelő, ö, nincsen erre lehetőség, a megsemmisítésre, ezért lehetőséget kell biztosítani, hogy egy másik tagállamban semmisíthessék meg az adott szállítmányt. Jelenleg ez szintén lehetséges, de a vámhatóságoknak bele kell egyezniük, ezt egyszerűsíteni kellene. Emellett van egy másik szabályozás is, amely sok esetben ahhoz vezetett, hogy vámhatóságok árukat tartottak vissza, amelyek az Európai Unióba tartottak, de fennállt az a veszély, hogy esetleg jogot sértnek a tranzitországban például. Ide tartoznak a különböző generikus gyógyszerekkel kapcsolatos ügyek. Nagyon fontos, hogy a vámhatóságok adott, ér, adott esetben értékelni tudják, hogy egyfajta EU-ba történő, hátsó kapun történő áru bevezetésről van-e szó. A rendelet azonban nem tesz különbséget a generikus gyógyszerekkel történő jogszerű kereskedelem és a hamisított gyógyszerek veszélye között. Előfordulhat, hogy alacsony mércét állítanak fel bizonyos gyógyszerek esetében, mint mások esetében, így tehát mindez veszélyt jelenthet a fogyasztók egészségére és biztonságára nézve. A kockázatértékelésre vonatkozó kritériumokat is érdemes volna világosabban definiálni a vámhatóságok munkájának megkönnyítése érdekében. Itt meg is állnék, utalnék az ütemtervre, az árnyék jelentéstevőkkel abban állapodtunk meg, hogy 2011. november 22-én 15 órától 18 óra 30-ig egy meghallgatást tartunk. Három részre osztottuk ezt fel. Ensuring Smart and Effective Custom Enforcement az első rész, impact on consumers, tehát a fogyasztókra vonatkozó következmények, és aztán van egy harmadik rész is a tranzit árukra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy a kisebb változtatások is támogatni tudják majd, amelyeket az árnyék jelentéstevőkkel együtt végeztünk el. A bizottság kért, hogy bennünket, hogy minél előbb jussunk döntsé, döntésre, mi eleget is tettünk ennek a kérdésnek, így tehát a meghallgatás után 2011. decemberében továbbítjuk a jelentést a fordítóknak. Január 9-én vitatjuk meg a jelentéstervezetet, a módosítók határideje január 20-a, és aztán február 6-áig az egészet még kompromisszumos módosítások alapján meg tudjuk vitatni. Február 28-án kerül sor a szavazás, és a plenáris szavazásra pedig március 28-án kerül sor a mini plenárison. Így tehát az eredeti ütemtervvel egy kicsit, ehhez képest egy kicsit rövidítettek az időszakot, ezt megbeszéltük az árnyék jelentéstevőkkel is, ők is egyetértenek ezzel, és így próbáltuk figyelembe venni a bizottság kívánságát. Köszönöm. Mindenkinek jó napot kívánok, én veszem át az elnöklést. Köszönöm szépen Kreutzmann úr ezt a nagyon eh, átfogó beszámolót egy nagyon fontos, nagyon nehéz, nagyon bonyolult témáról, kiváló bevezetőt tartott ehhez az első eszmecseréhez, most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót, Gajó asszonynak, aztán Anna Hetnek, aztán Enström úrnak, meg Hatkin asszony nincs itt, viszont de Jung úrnak. Igen, Szevényi úr nincs itt, tehát akkor Rájó asszony kapja meg a szót először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék néhány számadatra emlékeztetni, amelyeket 2011. júliusában tett közé a bizottság. 40 ezer terméket foglalt le a vámhatóság 2010-ben, ez kétszer annyi volt, mint 2009-ben. 103 millió termék volt érintett ebben a 40 ezer lefoglalásban. Ez azt jelzi, hogy ez a vámtevékenység igen jelentős kihatással van az európai gazdaságra, a cégekre és a foglalkoztatásra, a munkahelyekre is. Ahogy az előadó is jelezte, ez a gyakorlat a fogyasztók egészségét, biztonságát veszélyezteti. Úgyhogy nagyon örülök az Európai Bizottság javaslatának, hogy a rendeletet felülvizsgálják, és az első eszmecsere alkalmából az észrevételeimet három dologra korlátoznám. Első észrevétel a rendelet alkalmazási területe Ebben a fejezetben három, két aspektus is van. Egyrészt a szellemi tulajdonjog hatája, másrészt azok a helyzetek, amikor a vámszervek felléphetnek Támogatom a bizottság eh, javaslatát, hogy eh, a földrajzi jelölések, eh, származás megjelölések, védett eredetek is figyelembe vételre kerüljenek. Azonban mindenképpen jelezném a kollégáknak, hogy a paralel import is fontos kérdés. Úgy gondolom, hogy a amikor eredeti termékek párhuzamosan kerülnek importra, a vámszervek nem mindig ö, értesülnek arról, hogy ö, valóban ö, engedélyezett importról ö, van szó. Ö, nincs, nem áll rendelkezésükre a szerződés, ezért nem tudják, hogy a szerződéses ö, rendelkezéseket betartják-e. A ö, párhuzamos import ö, egyszerre létezik a ö, hamisítással és csempészettel. Hát, hogyha a párhuzamos importtal nem foglalkozunk, akkor nem tudjuk biztosítani azt, hogy a vámszervek rendelkezzenek a megfelelő információkkal a munkájuk elvégzéséhez. Nem tudom, hogy ez egy új feladatkör lenne a vámszervek számára, vagy pedig a jelenlegi feladatkör pontosítása. Na most foglalkozunk azokkal a helyzetekkel, amikor a vámszervek intézkedhetnek az EU és India között például megállapodás született, és a rendelet hatály alól ez kiveszi a gyógyszer tranzitot, ugyanis a VTO-val különben jogvita alakult volna ki. De hogyha megnézem a WHO programját, akkor azt látom benne, hogy 2010. januárjában a hamisított gyógyszerek nagyon súlyosan érintik Ázsiát, Afrikát, Dél-Amerikát, az átalakulóban lévő összes gazdaságot, nagyon sok hamis gyógyszert értékesítenek a világ e részein, úgyhogy oda kell figyelni erre a realitásra is, és talán el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne kiterjeszteni mégis az alkalmazási területet. A második dolog, amivel szeretnék még foglalkozni, és az előadó is jelezte, a postai küldemények területe. Egyértelmű, hogy az elektronikus kereskedelem miatt a hamisított termékek nagyon nagy számban kerülnek postai feladásra. A bizottságnak van egy külön eljárása, a kis küldemények megsemmisítésére vonatkozóan, de szerintem ennek az eljárásnak a módozatát pontosítani kellene annak érdekében, hogy hatékony és gyors legyen az. A 24-es cikk negyedik bekezdése például 20 napos határidőt ír elő, 20 nap napig adhatja elő érveit az áru tulajdonosa. Úgy gondolom, hogy ez nagyon hosszú hiszen mondjuk a, az alkoholszondáztatásnál e, nincs ilyen e, hosszú idő, nem áll rendelkezés ilyen hosszú idő az ellenérvek bemutatására. Ugyanígy a hetes bekezdés azt mondja ki, hogy a megsemmisítés vámhivatali felügyelet alatt és a vámhivatal költségére történik. Itt nem derül ki, hogy mennyire a vámhatóság felelősségi körében történik mindez. Szóval ezen is el kell gondolkodni. A harmadik dolog, itt az első eszmecserénél, amit felvetnék röviden, az eljárásjogi garanciák kérdése, mint említettem, nagyon fontos, hogy az árucikkek tulajdonosainak az érdekeit is védelmezzük, ugye az áltatlanság vélelme ő rájuk is vonatkozik, de nagyon fontos szabályozni az eljárást, egyszerűsíteni, gyorsítani az eljárást, és például ez a 20 napos határidőt említettem, ami további határidők hosszabbíthatnak meg, végül utolsó kérdés, milyen jogi státusza van egy árunak, egy árucikknek, amíg a tulajdonosa ellen eljárás folyik, erről is gondolkodnunk kell. E három kérdést vetném fel az első eszmecserénél. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, Mariel. Nagyon fontos politikai problémát vetettél fel, úgy gondolom én is, hogy fontos, hogy az INTA szakbizottsággal is, harmóniában és párhuzamosan dolgozzunk. Anna Hettnek adom most át a szót, tessék. Tack så mycket och jag ska fatta mig mycket kort eftersom jag precis har börjat. Köszönöm szépen. Rövid leszek, hiszen épp az imán, imént kezdtem csak meg itt a munkát. Szeretném elmondani, hogy ez ideig úgy vélem, hogy nagyon pozitívnak tűnik az együttműködés a jelentéstevővel, ami az ütemtervet illeti és az árnyék jelentéstevőkkel való eszmecserét. Nagyon bizakodó vagyok, hogy egy jó jelentés születik majd. Úgy gondolom, hogy itt egy olyan kérdésről van szó, amelyet itt a belső piaccal foglalkozó szakbizottságban újra és újra megvitattunk az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos irányelv összefüggésében, és az a hamisított élelmiszerek, illetve a különböző hamisított termékek kapcsán is sokszor felmerültek ezek a kérdések, éppen ezért nagyon fontosnak tartom őket. A fogyasztók szemszögéből kell szemlélnünk ezeket a kérdéseket, hiszen az irányelv a fogyasztók védelmét hivatott szolgálni, különös tekintettel a közegészségügyre és más egyéb területekre. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a fogyasztók szemszögéből tekintsünk erre a témára. Nagy érdeklődéssel várom a további eszmecserét, én is megkaptam az ütemtervet, lesz egy szeminárium is ezzel a témával kapcsolatosan, és akkor azt gondolom jól fel tudunk készülni a munkára. Köszönöm. No, monsieur Köszönöm, most Enström úrja a szó a zöldektől. Thank you. Nagyon szépen köszönöm. Azzal szeretném kezdeni, hogy a hamisítás rossz dolog. És az import, a galóz termékek importja, megvan ennek a definíciója, ez ugye legyen legális, illegális, egyetértünk. Még, még én is ezt a nézetet vallom. Azonban a rendelet problematikus, ugyanis túl messze megy. A vámszerveknek lehetővé teszi, hogy elkobozzanak termékeket, amelyek nem illegálisak, mint olyanok. A párhuzamos import az legális. Az Európai Parlament számos alkalommal elmondta, hogy nem csak legális, hanem annak is kell lenniük én már szóltam az importról, a kalóz és a párhuzamos importról. A párhuzamos import az engedélyezett, és ez megjelenhet más országban. Csak akkor magasabbak lesznek bizony nyossan valahol az árak, és a versenyre van ez hatással. De Értem, hogy a jogtulajdonosok magas árakat akarnak Európában. A parlament ezt eddig nem támogatta. Ez a rendelet a vámszerveknek lehetővé teszi, hogy legális javakat kobozzanak el, és ezt nagyon problematikusnak tartom. És ez tehát túl messze megy ez a szabályozás. A másik dolog, a hamisított termékek, a kalóztermékek rossz dolgok legyenek illegálisak, hogyha kereskedelmi célokra hozzák be. De ha egyéni fogyasztóról beszélünk, aki megrendel valamit az interneten, tehát nem kereskedelmi célra, akkor itt különbséget kell tenni, mert ez legális nagyon sok tagállamban, néhány tagállamban nem az, de legális. És hogyha valaki felmegy a háló az internetre, és talál valami Nike cipőt rajta, és megrendeli, akkor előállhat egy vagy két helyzet. Tehát azt hiheti, hogy ez egy eredeti termék, és akkor bűncselekmény áldozata. És a vám őt fogja megbüntetni, sohasem fogja visszakapni a pénzt, mert kifizeti tehát a vám őt fogja a bűncselekmény áldozataként megbüntetni, vagy az is előfordulhat, ő tudja, hogy ez hamisított termék, és akkor valami olyat csinál, amit mi nem szeretünk, és azt szeretnénk, hogyha fogyasztók tartózkodnának ettől, de ez egy legális lépés részéről sok országban. Tehát ez a rendelet a vámszervnek lehetővé teszi, hogy a fogyasztóktól is elkobozzon dolgokat, holott legálisak. Na most Galó asszonynak igaza van, amikor azt mondja, hogy milyen fontos mindennek a gazdasági hatása és a gazdasági implikációi. És ezért van az, hogy egyáltalán van ez a bizottság, és megvitatjuk ezeket a kérdéseket akkor, hogyha előáll egy olyan helyzet, amikor ez gyakorlattá válik, hogy a vám elkoboz olyan dolgokat, amelyeket online vásárolnak a fogyasztók olyanoknál fogva, amely teljesen érthetetlen az egyéni fogyasztó számára, mert biztos nem fogták elolvasni ezt a rendeletet, vagy annak az idevágó részét. Ez, hogyha ha az elkereskedelmet hátrányos helyzetbe akarjuk hozni, ha ártani akarunk neki, akkor ez pont az. Ugyanis itt ebben arról van szó, hogy bizalmat akarunk építeni, és azt akarjuk, hogy a fogyasztók bizalommal forduljanak az elkereskedelem adta lehetőségek felé. Na most ez pont az ellenkezőjét teszi. Ha a vám elkobozza ezeket a, az árukat a fogyasztótól, akkor aggódom, hogy ez egy nagyon ártalmas dolog lenne az egész elektronikus kereskedelemre. Vannak más kérdések is, ahol úgy gondolom, hogy a rendelet túl messzire megy, de itt abba hagyom. Igen, ennyi. La parole est désormais à monsieur de... De Jung úr kapja meg a szót most. Köszönöm szépen, elnök asszony. Többi-kevésbé én is azt az álláspontot képviselem, mint az előttem szólók. Egy nagy dossziéról van szó, és még az elején állunk a folyamatnak. Nagyon jó a célkitűzés, ezt többen is elmondták már. Fontos, hogy a fogyasztók bizalommal fordulhassanak az olyan termékek felé, amelyeket megrendelnek. Ezt a célkitűzést mi is támogatni tudjuk. Ami a megvalósítást illeti, ott már merültek fel bennünk kérdések. Egyrészt nagyon várom a meghallgatást, de nagyon kíváncsi vagyok az érintett szervezetek vámhatóságai, az érintett szervezetek vámhatóságok különböző grémiumok véleményére is. Érdekes volna tudni, hogy az egész megvalósítható-e. Úgy gondolom, hogy a hatástanulmány nem kielégítő, további hatós, hatástanulmányra lenne véleményem szerint szükség. Ami az áruk megsemmisítés illeti, nem tudom, hogy ez gyakorlatilag gyakorlati szempontból mit jelent a fogyasztókra nézve. Tartok tőle, hogy gyakran túl gyors lehet az eljárás, akár a különböző jogszabályok megkerüléséhez is vezethet. Azt hiszem, ez egy nagyon drasztikus intézkedés, és érdekelne, hogy milyen következményekkel járna mindez. Aztán a fogalmak meghatározásánál különbségtétel történik, a hagyományos turisták podgyásza között, amelyet nem komerciális, nem kereskedelmi célokra használnak fel, de nem tudom, hogy a vámhatóságok hogyan fogják megállapítani, hogy a podgyász tartalmát kereskedelmi célra akarják-e felhasználni, vagy sem. Itt tehát egy világos definícióra van szükség. Számomra a legfontosabb tehát a megvalósíthatóság, és az a kérdés, hogy az egész rendelkezés világos-e a fogyasztók számára. Ami a párhuzamos importokat illeti, egyetértek Ekström kollégával, ez is egy gyenge pontja a javaslatnak, tervezetnek. Nagyon pontosan kell fogalmaznunk, de bízom benne, hogy sikerre tudjuk vinni ezt a kérdést. Köszönöm. Euh, Igen, most még csak euh, egy nagyon bonyolult ügy euh, megtárgyalásának elejénél tartunk, sok pontosításra lesz szükség, és sok kérdést fogunk feltenni a bizottságnak is hamarosan. Kolléga de Campos kollega következik most. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Van néhány dolog, ami aggodalmat okoz. Először is szeretnék köszönetet mondani Kreutzmann úrnak, hogy felvetette a kérdéseket. Ennek a jogalkotói kezdeményezésnek a generikus gyógyszerekhez nem sok köze van, pedig a generikus gyógyszerek jelentik a legnagyobb problémát ezen a területen. Először is meg kell próbálni összeegyeztetni azt, ahogyan szabályoztuk, ugye a hamisított termékekre vonatkozó irányelvet. Aztán a párhuzamos kereskedelem és a kis postai küldeményekben feladott termékek szabályozása is adaptálandó nagyon nehéz a hamisított termékekre vonatkozó technikákat a postai csomagokra is alkalmazni. Először is nagyon sok az ilyen csomag, másrészt pedig műszaki elemzést kell ugye végezni. A gyógyszerhatóságoknak együtt kellene működniük a tagállamokban a vámszervekkel, és nagyon nagy munkát kell fordítaniuk arra, hogyha az összes postai csomag tartalmát meg akarják vizsgálni. 30-50 százalékát a terméketnek ráadásul az elemzés következtében el kellene kobozni és nagyon nehéz a monitorozást elvégezni, hiszen ezek a csomagok harmadik országokból érkeznek. Az is gond ezzel a jogszabálytervezettel, hogy ezekkel a nehézségekkel egyáltalán nem foglalkozik. Ami a párhuzamos importot illeti, a az iparágnak nagyon nagy fejfájást okoz ez, de azért ne feledkezzünk meg róla, hogy a párhuzamos importnál ugyanúgy szerepel a produktív input az EU tagállamok részéről mikrofonnal volt probléma. Tehát a párhuzamos import továbbra is engedélyezett marad egy sor helyzetben, hiszen a termeléshez kontribúciót jelent. csak hogy a hátsó ajtón ugye hamisított termékek is bejuthatnak hadd mondjak egy példát arra, hogy milyen bonyolult ez a kérdés. Ahogy az elnök asszony is mondta, hogy nagyon bonyolult folyamat elején járunk. Szerintem arra kell összpontosítani, hogy következetesek legyünk a gyógyszerhamisításról hozott szabályainkkal, és nagyon fontos az is, hogy azok az eszközök, amiket kifejlesztünk, hatékonyak legyünk. Köszön, legyenek. Köszönöm szépen Kreutzmann úrnak. Köszönöm. Más nem kér szót. Kivételesen most Kadeus Szenda úrnak adom meg a szót a lengyel elnökség részéről a tanács képviseletében. Megkérdezném, hogy osztja-e a parlament angájait, és hol tart a tanács munkája. Ezt ezt követően pedig Hederik asszony következik az Európai Bizottság részéről. Lehet, hogy nem, kell, nem tud majd mindenre eh, válaszolni, de kérem, hogy e bonyolult kérdésekre adják majd meg a választ a bizottság részéről. Tadeusz Szenda úr, tessék. E, rzeczywiście e, rozporządzenie dotyczące... Igen, valóban köszönöm szépen ez a rendelet. A vám szervekre vonatkozóan a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban nagyon fontos jogszabály, és egy fontos jogszabály mind a vámszervek számára, mind pedig a fogyasztók számára. Ugyanis önök is hangsúlyozták, hogy ez az a szabályozás, amely először a fogyasztókat volt hivatva védeni a veszélyes termékek ellen, és néha veszélyesek valóban, és akár még a fogyasztók életét is veszélyeztethetik. De én nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseiket és a kérdéseiket rámutattak azokra a kérdésekre, amelyekről a tanácsban is szó esett. Ezek azok a kérdések, amelyeket a vámügyi munkacsoport is megvitatott, és ez terítékre került a párhuzamos import kapcsán is amely kapcsán megvitattuk a kisebb küldemények kérdését, és hogyan lehet egyszerűsíteni bizonyos eljárásokat egyes termékek és utasok számára. Erre is felhívta a figyelmet Dion úr, és a hogyha mi történik azokkal a termékekkel, amelyekről, amelyeket bevallanak a, az utasok. Az egyik gyakorlati vonatkozása ez a vám szabályozásnak. És a lengyel elnökség ideje alatt mi megkezdtük a konkrét vitát és a konkrét vizsgálatát ennek a dokumentumnak most már cikkenként, és megtörtént az első olvasat, ugye az az első olvasat a magyar elnökség alatt történt, a lengyel elnökségnek a célja, hogy találkozzon a munkacsoport négy alkalommal, és ezen a négy ülésen a rendelettel fognak foglalkozni. És ebben a fázisban most már a harmadik szakaszba lépünk, amikor már a konkrét eljárással kapcsolatos cikkek kerülnek tárgyalásra, tehát hogy hogy kell eljárniuk a vámszerveknek. És örülök annak, hogy a jelentés készítője Kreitzmann úr egy nagyon részletes menetrendet mutatott be a parlamenti munkára vonatkozóan, és biztos vagyok abban, hogy a tanácsi munkacsoport is figyelni fog erre, és tájékoztatni fogja a parlamentet. Mi szeretnénk az első olvasatot erről az anyagról november novemberben befejezni, és remélem, hogy előállhatunk egy megállapodással, amelyben ö, jövőre minden elfogadható lesz az első találkozón, és ez egy nagyon rendkívüli esemény lenne, és nagy ö, siker, nagy vívmány mind a fogyasztók, mind az Európai Unió számára a vám adminisztráció és a vámszervek számára is, ugyanis türelmetlenül várják ezt a jogszabályt a vámszervek, mert akkor védeni tudják a, a fogyasztót, és azt gondolom, hogy ez még csak a vita kezdete, és mi is örömmel várjuk, hogy meglegyen a meghallgatás, ami majd tovább visz bennünket ebben a vitában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most az Európai Bizottság részéről Ederi asszony következik. Merci, Madame la Présidente, et un grand... Köszönöm szépen, elnök asszony és mindenkinek nagyon köszönöm, aki hozzászólt ebben a témában, és jelezte, hogy milyen fontos ez a javaslat. Az Európai Bizottság igyekszik lehetővé tenni a vámhatóságoknak, vámszerveknek, hogy hatékonyabban küzdjenek a hamisítással szemben. Megpróbálok választ adni a különböző kérdésekre. Fontos kérdések ezek, komoly konzultációt folytatunk az érintettekkel és a tanácssal, és megpróbálom megadni a e, szükséges válaszokat, hogy e, tovább tudjunk dolgozni. Hogyha először is megvizsgáljuk az alkalmazási területet, illetve hogy milyen e, szellemi tulajdonjogra vonatkozik az irányelv. A párhuzamos importnál nagyon világosan kell fogalmazni a tiltott párhuzamos importra fog vonatkozni ez a javaslat, vagyis azokra az import tevékenységekre, amelyeket a jogok tulajdonosai nem engedélyeztek. Tehát párhuzamosan úgy importálni, hogy a jogok tulajdonosa azt engedélyezte, ebben az esetben az EU, illetve az Európai Szabadkereskedelmi Térség területén a kereskedelmet nem engedélyezték. És ahogy Galo asszony is említette, a vámszervek az ellenőrzések során találnak olyan termékeket is, amelyek nem hamisított termékek, viszont tiltott párhuzamos import keretében kerülnek Európába, és úgy gondolom, hogy ilyenkor, úgy gondoljuk, hogy ilyenkor jogos a fellépés ellenők. Tehát vannak illegális párhuzamos import tevékenységek és Itt a szellemi termék szabályozást mi nem minősítjük, egyszerűen ezeket a jogokat alkalmazzuk, amikor illegálisan importálnak. A vámtétel elég nehezen meghatározható, amikor illegális egy import. Itt is világosan szeretnénk fogalmazni, amikor a jogok tulajdonosa a tiltott importot meg akarja akadályozni, akkor a vámszerveknek minden információt meg fog adni ahhoz, hogy ezeket a termékeket kiszűrhessék a vámszervek, Természetesen meg akarjuk akadályozni a, az indokolatlan lefoglalást, elkobzást, ezért a vámszervekhez a jogok tulajdonosainak minden információt el kell juttatniuk. Gyakorlatilag a jogok tulajdonosai felkérik a vámszerveket, hogy védelmezzék az ő jogaikat, és erre lesz egy nyomtatvány, amiben pontosan jelzik, hogy milyen termékekről van szó, és milyen jogokról. Ami a tranzit kérdését illeti, és különösen a generikus gyógyszerekét, mint elmagyaráztam a hatástanulmány ismertetésekor a javaslatban annak a megállapodás a fogalmai szerepelnek, amelyek az Európai Bizottság és az Indiai Kereskedelmi Minisztérium között létrejött. Ez egy eljárásjogi rendelet, ami nem hoz létre többlet jogokat az alap szabályozáshoz képest, ami ugye a szellemi tulajdonjogot védi az EU-ban. A szándék az volt, hogy jelezzük a vámszerveknek, hogy amikor egy tranzitáló küldeményben generikus gyógyszereket találnak, amelyek nem hamisított gyógyszerek, hanem igazi gyógyszerek, amennyiben szabadalmi védelem alatt állhatnak az EU-ban, de mivel harmadik piacra szánták őket, az a célállomásuk, a vámszervek ezeket az árukat nem kobozhatják el, nem foglalhatják le. Ezek az áruk folytathatják útjukat a célállomás felé. Na most, ami a hamisított gyógyszereket illeti, említésre került, hogy van egy új irányelvünk a hamisított gyógyszerekről, a vámszerveknek lehetőségük lesz az irányelvben szereplő feltételeket nem teljesítő gyógyszerek lefoglalására Európában a gyógyszerek kereskedelméhez engedélyt kell kérni. A vámszervek ellenőrizhetik, hogy megvan-e ez az engedély. Tudják, hogy az irányelv azt is lehetővé teszi, hogy a vámszervek a jövőben az EU-n át tranzitáló hamisított gyógyszerekkel szemben is fellépjenek, akkor is, hogyha tehát a célállomás az EU-n kívül van. A gyakorlatban meg kell még vizsgálni, hogy hogyan tudnak majd intézkedni a vámszervek, és az a cél ugye, hogy ezek a hamisított gyógyszerek harmadik országokban sem okozzanak kárt az emberi egészségben. Ami azt illeti, hogy hozzászólási, felszólalási joga van az érintetteknek. Ez egy alapelv, egy alapvető jogelv a tagállamokban, az EU-ban, és nagyon fontos pontosítani ebben a jogszabályban, hogy hogyan lehet majd érvényesíteni, érvényre juttatni ezt a jogot a vámeljárás során, ahol gyorsan kell ugye intézkedni. A nemzeti jogszabályok szerint egyébként hosszabb határidők állnak rendelkezés, és a korszerűsített vámkódexben 30 nap szerepel. A szellemi tulajdon jog ellenőrzésnél három napos rövidebb a határidő. A három nap alatt az erőcikkek milyen jogi státuszt élveznek ugyanolyat, mint az összes vám ellenőrzés alatt álló termék. A vám szervek annyi, tehát a vámszerveknek a rendelkezés álló idő alatt el kell végezni az ellenőrzést. Amikor gyanús terméket találnak a vámszervek, akkor három nap áll rendelkezésre a szükséges ellenőrzéshez, illetve a piacfelügyeleti hatósággal való kapcsolatfelvételre. Ezeknek a piacfelügyeleti szerveknek is három napjuk van a válaszadásra. Nagyon sok ilyen eset van, ilyenkor ugye a vám nál állnak a termékek. Ami a postai küldeményeket illeti, hát ez óriási kihívás a vámszervek számára. Amikor a zárócikkeket lefoglalják, az nem illegális, az a személy, aki a vámon átviszi a termékeket, 30 napon belül felszólalhat. Hogyha a megsemmisítést megtagadják, akkor a tulajdonjog tulajdonosa a bírósághoz fordulhat, tehát a fogyasztói jogokat védi a szabályozás. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Kicsit több időt adtam az Európai Bizottságnak, mert úgy gondoltam, hogy fontos, hogy már most pontosítson néhány dolgot, és most röviden visszaadom a szót az előadónak, Krajcman úrnak, és hát sok szerencsét kívánok neki, mert ez egy fontos, komoly munka lesz a állampolgárok érdekében. Köszönöm, sok kommentárt nem akarok fűzni az elhangzottakhoz, ugye majd lesz meghallgatás és lesz időterv, menetrend, úgyhogy ezt nem nyilvánvalóan attól függ, hogy hogyan alakulnak a rendezvények. Minden hozzászólást köszönök, meg vagyok győződve arról, hogy sikerül megtalálni majd a jó megoldást. Ez egy olyan rendelet, ami még jobbítható. A gondolatok nem újak, de azt hiszem, hogy van még néhány nyitott kérdés, mint a kismennyiségű áró kérdése, vagy hogy mi történik akkor, hogyha valaki átmegy a vámon a szabadságról visszatérve, mekkora mennyiséget hozhat magával, hogy ez nem minősüljön kereskedelmi mennyiségnek. Tehát ezeket meg kell határozni, itt jobb definíciókra lesz szükség, hogy világos legyen a fogyasztók és a vámszervek számára egyaránt, mert akkor tudnak ütőképesen működni. Köszönöm szépen. Pardon, n'avais pas pris mon micro. Merci. Bocsánat, nem kapcsoltam be a mikrofont. Köszönöm szépen Kracman úrnak, köszönöm szépen minden hozzászólónak, a tanácsnak és a bizottságnak. Folytatjuk a vámszervekkel egy másik ügy kapcsán a vámszervek korszerűsítése a téma. Matteo Salvini az előadó, de ő most nincs itt. Lorenzo Fontana úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném átadni Salvini úr üzenetét, és kimenteni őt, ugyanis Egyesült Államokba kellett utaznia, és nem tudott eljönni. Köszönöm szépen, hogy megengedték, hogy ismertessem a jelentését és be fogok neki számolni mindarról, ami elhangzik itt a vitában. Megpróbálom a lehető leg hatékonyabban képviselni őt. Ami a vámszervek korszerűsítését illeti, Mindjárt tudjuk, hogy mennyire fontos a vámszervek működése, az EU integrációja, a versenyképesség és a belső piac kiteljesítése szempontjából. A vámszabályozás egyszerűsítése, az elektronikus vámkezelési rendszer ezt a célt szolgálja. A vámrendszernek korszerűnek kell lennie, a cégek elvárásainak meg kell felelnie, és lehetővé kell tennie a fogyasztók biztonságának érdekeinek védelmét. Az integrált vámkezelési rendszer pontosan ezt szolgálja. 2008-ban fogadták el az új vámkódexet, egyszerűsített vámkezelést tesz ez lehetővé, és az Európai Unióban a szabályok egységesítését segíti a cégeket abban, hogy hatékonyabban működhessenek. A vámkódex mellett segítséget nyújt a tagállamok vámhatóságainak, a, az elektronikus vámkezelés, mint újdonság megjelenik, és az egyablakos ügykezelés is korszerűsített vámkezelés azonban még nem működik, mert a végrehajtási rendelkezéseknek hatályba kell még lépniük a vállalkozások nagyon érdeklődtek az Etimában szervezett januári meghallgatásunkon. 2013. június 24-én lépne hatályba a korszerűsített vámrendszer, viszont nem várhatunk odáig, az informatikai eh, modernizáció sajnos nem készült azonban el. A korszerűsített eh, VAM kódex megfelelő számítástechnikai eh, hordozó nélkül értelmetlen lenne. A jelentés 8. pontjában szerepel e meggyőződésünk. Úgy gondoljuk, hogy ha a bevezetéssel hallasztását jóvá hagyjuk, nem elég új dátumot kitűzni, ösztönözni kell a pozitív változásokat. Mi olyan intézmény vagyunk, amely a belső piac jó működését a lehetőleg gyorsabban meg akarja valósítani. A jelentés 11. pontja e célból elismeri, hogy a halasztás indokolt, e ugyanakkor felhívást intéz a bizottsághoz, hogy e, vizsgálja meg, hogy bizonyos szabályokat fokozatosan nem lehetne bevezetni e, előbb, mint a teljes rendszert a módosítók kapcsán frakciók eh, esetleg javasolhatják, hogy eh, más eh, céldátummal dolgozzon az Európai Bizottság. Korábban a vámszerveket egyszerű vámkezelőknek tekintették, most a belső határok eltörlésével a külső határon folytatják csak ezt a munkát. Ugyanakkor van egy másik funkciójuk is, ami egyre nagyobb jelentőséget ölt a fogyasztók biztonságára vigyáznak. Hogyha mm, figyelembe veszük, hogy milyen súlyos események következtek be terrorcselekményhez kötődően, a a vámhatóságok a közbiztonság területén egyre nagyobb szerepet kapnak, és a hamisítás, a csempészet ellen hatékonyan fel tudnak lépni. A biztonságos, az előírásoknak megfelelő termékek léphetnek csak be az Európai Unióba, és erről a vámszervek gondoskodnak az Európai Parlament állásfoglalása is leszögezi, hogy a termékek biztonsága nagyon fontos. 2011 márciusában fogadtuk el ezt az állásfoglalást. Szalvini kollega jelentése a vámszervek és a piacfelügyeleti szervek közötti együttműködéssel is foglalkozik a 17. pontban. Fontos aspektus az Európai Unió pénzügyi érdekeinek eh, védelme is. A termékek eh, importja eh, kapcsán a szellemi tulajdon megsértése is felvetődhet, és ez sérti az Európai Unió érdekeit, illetve a munkavállalók érdekeit. Az IMCO szakbizottság Kusmán kollega jogalkotói jelentése kapcsán is foglalkozik ezzel a kérdéssel, 21-es, 22-es pont. Nagyon fontos a Szevini jelentésben a hamisítás elleni küzdelem, ennek nagy jelentősége van minden tagállam számára, nehéz és költséges eh, a terméket nyomon követése miért bekerültek a közösségi piacra. Egyensúlyra van szükség a vámellenőrzések, eh, a biztonság, illetve a javak gyors mozgása között. A kockázatok kezelése nagyon kényes. Ötös pont, eh, a jelentésben a kiskockázatú termékeket gyorsan kell vámkezelni, a vámszerveknek a nagyobb kockázatot, veszélyt jelentő termékekre, illetve nagyobb kockázatot, veszélyt jelentő országokból érkező termékekre kell összpontosítaniuk. A korszerűsített vámkódex azt a célt szolgálja, ugyanis, hogy az Európai Unió vánszervei hatékonyabban dolgozhassanak. Nagyon fontos, hogy a vámszabályokat jobban alkalmazzák, és az eljárásokat harmonizálják a tagállamok Aztán a mi frakciónk nem mindig osztja a tagállamok közötti magas szintű harmonizáció szándékát. Ebben az esetben azonban három fontos elvnek kell megfelelnünk. Hatékonyság, józanész és konkrét fellépés. A jelentés 13. pontja nagyon világosan fogalmaz ebből a szempontból. A központosított fellépést és a harmonizációt támogatjuk. Természetesen a tagállamok ki az elsődleges hatáskör. A Customs 2013-as program a valós harmonizáció irányába mutat a tagállamok vám szervei e célra kialakított számítógépes rendszerek révén működhetnek együtt, workshopokat, szemináriumokat, információcserét szerveznek, és gondolni kell a következő programra is, amely több fellépést tesz lehetővé más költségvetési megosztással, ambiciózusabb közös fellépéssel, ami a cégeket illeti, nagyobb figyelmet kell szentelni rájuk, konkrétan a KKV-kra, hiszen ők a vámszervek hatékonysági hiányát nagyon megszenvedik. A vám eh, hatóságok, vám szervek eh, például nem dolgoznak hétvégén, késlekednek, ez növeli a költségeket, konténeres eh, raktározás, hajók, amelyeknek várakozniuk kell, és ez kihalt a KKV-kra. Az átláthatóság, ahogy a júniusi meghallgatáson elhangzott, fontos, hogy a jóváhagyott gazdasági szereplő státusz előnyt jelentsen a vállalkozások számára, és ne pedig bürokratikus terhet. 13-es, 14-es, 15-ös pont a jóváhagyott gazdasági szerepvállaló, tehát kézzelfogható eredményeket kell, hogy hozzon. Pillanatnyilag 4800 ilyen eh, szerepvállaló van, több száz Franciaországban, Hollandiában és eh, Egyesült Királyságban, de hát ez nagyon alacsony szám még így is az európai cégek számához viszonyítva. A jóváhagyott gazdasági szerepvállaló státusz nem meggyőző jelenleg hangsúlyozni kell, a 24-es, 25-ös pont az átláthatósággal foglalkozik a e, jelentésben, és felhívást intéz az Európai Bizottsághoz, hogy e, javítsa az együttműködést a két e, intézmény között. Itt elismerjük, hogy a múlthoz képest jelentős előrelépés történt, de továbbra is együtt kell működni annak érdekében, hogy javítsuk a helyzetet. Fontos az információ megosztása és eljutatása a vállalkozásokhoz, az átláthatóság a politika számára is fontos. Végül pedig, ami az együttműködést illeti, emlékeztetünk rá, hogy gondoskodni kell a vállalkozások és a vámszervek közötti jobb információ cseréről, és a jó gyakorlatok terjesztéséről a hatékonyság javítása érdekében. Utolsó pont a jelentésben kifejezetten felhívást intézünk a bizottsághoz, a tagállamokhoz, hogy tanulmányozzák annak a lehetőségét, hogy európai vámügynökséget állítsunk fel, ugyanis ez egy csomó problémát megoldana, ez összhangban lenne céljainkkal és a tagállami elvárosokkal is. Végül pedig vannak gyakorlati aspektusok is. A jelentés időzítésével, a menetrendel kapcsolatosan, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság véleményezi majd a módosítókat október 18-án 15 óráig lehet benyújtani. Salvini úr jelezte, hogy neki is lesznek még módosítói bizonyos részek világosabb áttétele érdekében, ami a különböző kompromisszumos módosítók kialakítását illeti. Mi azt javasoljuk, hogy november 15-én 15 óráig Strasbourgban kelljen elvégezni ezt a munkát, és Salvini előadó úr nevében szeretnék köszönetet mondani az Inkó titkárságnak, nagyon segítőkészek voltak, köszönöm. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Fontana úr. Salvini úrnak elmondhatjuk, hogy tökéletesen belebújt az előadó bőrébe. Nagyon eh, kimerítő, teljes képet adott nekünk erről a jelentésről, most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót. Korkola asszony nincs itt, Schwab úr beszél majd az EPP nevében, Rapti asszony követi őt majd, Schmidt úr, és Confin ön, akkor Confin úr helyett, aztán De Jong. Schwab úr. Grazie, Presidente. Primo vorrei ringraziare collega Sal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, szerettem volna megköszönni Szálvéni úrnak ezt a hosszú, érdekes eh, beszámolót, valamint az együttműködést is szeretném megköszönni az elnyék jelentéstevőkkel és a titkársággal. I would like personally then to add uh, three points. Uh, Három dolgot szeretnék elmondani, aztán majd németül. A határidő a világos a kódra vonatkozóan, és bizonyos rendelkezések alkalmazása is mi hamarabb E, üdvözlendő lenne, és ez egy nagyon jó megközelítés a kollégánk arról is meg van győzve, hogy megvan győződve arról, hogy további meg kell nézni a felhatalmazott operátorokat hogy hogyan is áll a helyzet velük. Ahogy a jelentés készítője javasolja, biztosítani kell, hogy az a státusz, amelyet az egyik tagállam biztosít, az az Európai Unió többi tagállamában is elismerésre kerüljön, és hogy vagy úgy, hogy teljes lesz a harmonizáció vagy a kölcsönös elismerés elve alapján. A, az jelentés felelője úgy gondolja, hogy a bizottságnak fel kellene gyorsítani a tárgyalásokat a kölcsönös elismerés elvéről az Egyesült Államokkal és a többi kereskedelmi partnerrel. Nos, elnök úr, akkor folytatom, ha már nálam az. Äh, Három pontot szeretnék még említeni, amelyek számomra személyesen fontosak. Egyrészt az első pont a szóbeli vám bejelentéssel kapcsolatos. Jelen pillanatban egy ezer euróig terjedő értékű termék esetében szóbeli bejelentés is lehetséges, főként olyan határmenti régiókban, ahonnan én is jövök, egy ilyen megoldás rendkívül fontos a kísértékű termékek esetében, ilyenkor elég egy számlát bemutatni, ahol egy pecséttel, pecsétet tesznek az adott termékre, és ezzel igazolták az adott termék mentességét. Ezt a lehetőséget fenn kell tartani annak érdekében, hogy a KKV-kat ne terheljük túl a vám szabályokkal. A második pont a nem preferenciális eredetre vonatkozik. Jelenleg ugyanis egy termék nem preferenciális eredetét úgy állapítják meg, hogy az adott termék abból az országból származik, ahol a legutóbbi gazdasági értelemben jelentős feldolgozása történt a terméknek. Ezt fenn kellene tartani annak érdekében, hogy minél kisebb legyen az administratív teher a vállalkozásokon, ugyanis ezek a lista szabályok Ezeket nem ellenőrzik a kivitelnél vagy bevitelnél, csak is egy antidömping eljárás esetében. A harmadik pont pedig az úgynevezett First Sale Rule szabályozás eltörlésére vonatkozik. Hogyha ezt a szabályozást eltörlik, és ezzel egyetemben a vám érték automatikusan növekszik, akkor az mindenképpen magasabb vám fizetéssel járna együtt, annak érdekében, hogy gazdasági értelemben fenntartsák, fenntartsuk a helyzetet, sok esetben az üzleti folyamatokat kellene megváltoztatni, adott vállalatok esetében a székhelyet is meg kellene változtatni, és munkahelyek vesznének el. Sok fontos kereskedelmi partner az Európai Uniónak alkalmaz ezt a First Sale Rule nevezetű szabályozatot, és számomra rendkívül fontos pont lenne az, hogy fenntartsuk ezt a szabályozást. Egyébként én is köszönöm a jelentéstevő munkáját, és várom a további konstruktív együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Schwab úr. Akkor most Repti asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a vámokat illeti, úgy tűnik probléma áll fenn. Amikor először megpróbáltuk megvitatni ezt a jelentést, akkor volt az áramkimaradás, ugye, a második alkalommal Strasbourgban pedig nem volt elég időnk a téma megvitatására. Késő éjszaka volt már, és most, hogy harmadszor próbálunk meg a vámokról eszmecserét folytatni, nincs itt a jelentéstevő. Az az érzésem, hogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha én is valaki küldenék magam helyett, és magam azért kimennék a teremből. Úgy tűnik tehát, hogy furcsán mennek itt a dolgok, de Szávini úr kiváló munkát végzett, ezért gratulálok neki hozzá, és biztos vagyok benne, hogy Fontana úr továbbítja majd neki a dicséretet és a hozzászólásokat is. Az Egyesült Államokkal kapcsolatosan voltak hozzászólások. A hatos pontnál talán érdemes volna az együttműködést kiemelni de azt hiszem Szálvini úr biztosan nyilatkozik majd még erről. Nem fogok beszélni a jelentés tartalmáról. Miért nem? Nos, egészen konkrét módon közelítek a témához. Ha jól értettem, akkor nagyjából egyetértünk a legtöbb pontban. Az én megközelítésem a következő. Úgy tűnik, mindannyian egyetértünk azzal, hogy a határidőt el kell tolni 2013 utánra, és ezt magától értetődőnek is tartom, hiszen ha, ha megnézzük, mi a helyzet a különböző tagállamokban és vámhatóságoknál, akkor úgy tűnik, hogy a jelenlegi határidő nem elegendő, ez azt jelenti, több időre van szükség az elektronikus rendszerek előkészítésére, hiszen ezen alapul az egész új korszerűsített vámkódex, de a nemzeti öm, hatáskörrel rendelkező hatóságoknak is fel kell készülniük, és hogyha ezt szem előtt tartjuk, akkor gyakorlatilag nem is tartom fontosnak, hogy most itt a tartalomról beszéljek, hiszen hogyha a tartalomról beszélünk, akkor egy nagyon széles spektrum nyílik meg előttünk, de ez a gyakorlatban nem biztos, hogy célra vezető. A másik oldalon az imént vitattuk meg Kreuzmann úr jelentését. Nagyon pozitívan tekintünk erre a jelentésre, és ott az a jelentés már felvet bizonyos tartalmi kérdéseket, és teljesen helyen való, hogy a titkárság vagy az elnök úr pont ezt a sorrendet javasolt a két jelentés megvitatására, hiszen itt átfedések vannak a jelentések között. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a határidő eltolásának kérdése rendkívül nagy jelentőségű, fontos eltolni a határidőt, hogy egy lehetőleg józan korszerűsítésre sor kerülhessen a vám ügyben, és tudom, Szávini úr nincs ma itt, ezért nem tudok választ kapni tőle közvetlenül, de mégis szerettem volna elmondani a következőket, tekintettel a jövőbeni módosítókra. Első kérdésem a második bekezdésre vonatkozik. Ha jól értelmezem a szöveget, akkor itt az áll, hogy a vámhatóságok feladatát, arculatát át kell gondolnunk, újra kell meghatároznunk, és ez helyén való is, de érdekelne, hogy ez alatt pontosan mit is ért a jelentéstevő. Hiszen ez a bekezdés már a tartalmi kérdéseket is feszegeti, és érdekelne, hogy ezt egészen pontosan hogyan képzeli el a jelentéstevő. 13-as pont közép, központilag irányított vámkezelés. Támogatjuk ezt a pontot mindenféle fenntartás nélkül. Azonban nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság támogatását is élvezze a javaslat. A bizottságnak gondoskodnia kell a megfelelő koordinációról, és arról, hogy az alkalmazást is ellenőrizni lehessen, különös tekintettel arra pontra, ahol információk rendelkezésre bocsátásáról van szó a tagállamok közötti korlátok nélkül. 15-ös, 16-os pont. Itt a az engedélyezett gazdálkodói státuszról van szó. Szávini úr a jelentésében említi, hogy tenni kell valamit annak érdekében, hogy a KKV-k is valahogy egy ilyen státuszhoz juthassanak. A cél ugye az, hogy a KKV-knak nagyobb mozgásteret szeretnénk biztosítani, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ők képezik az európai gazdaság gerincét, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy támogassuk őket. Ezért egyetértek a jelentéstevő megközelítésében, másrészt azonban a 15-ös pontban azt olvasom, hogy a jelentéstevő utal az engedélyezett gazdálkodók további előnyeire. Érdekelne, hogy itt pontosan miről is van szó a jelentéstevő hogyan is képzeli el konkrétan mindennek a megvalósulását. Van egy további pont, amelyel kapcsolatosan szeretnék néhány megjegyzést tenni. A jelentés végén a jelentéstevő egy európai vámügynökség létrehozásáról beszél, illetve ennek a lehetőségéről. Azt gondolom, érdemes lenne feltennünk a kérdést, hogy az Európai Bizottság vajon nem tudna egyfajta ellenőrzést végrehajtani a vámhatóságok körében. Ha ezt így látjuk, akkor egy európai vámügynökségre valóban szükség lehet adott esetben, de van egy másik lehetőség is. Én ugyanis azt tapasztalom, hogy egyre több hatóságot, ügynökséget hozunk létre ilyen-olyan ügyek kezelésére, és végeredményben aztán itt vannak ezek a hatóságok, ügynökségek, amelyeknek van egyfajta személyzete, erőforrásokra van szüksége, és ezáltal növekednek a költségek, tehát egyfajta bürokrácia, burjánzásnak vagyunk a tanúi. Ezért egyszerűen csak meg akarom kérdőjelezni ezt a lehetőséget, illetve annak szükségességét, hogy valóban kell-e létrehoznunk egy ilyen európai vámügynökséget. Végezetül pedig szeretném megköszönni Szálvini úr munkáját. Fentartom azt a lehetőséget, hogy módosítókat nyújtsak be, de azt hiszem egy nagyon jó légkörben tudunk együttműködni. Elnök asszony, ön egy kicsit igazságtalan. Én vagyok az egyetlen árnyék jelentéstévő, aki ma itt van, és azt hiszem, hogy a lehető legkevesebb időt vettem igénybe kétszeresen is hátrányos helyzetben vagyok itt most, azt hiszem. Jó, tehát ezzel a mondandóm végére is érek, tehát fenntartom magamnak a jogot, hogy módosítókat nyújtsak be, de természetesen nyitva, nyitott vagyok az együttműködés előtt Szávini úrral, de a többi jelentéstevővel is. Elnök asszony, elnök úr, azt hiszem, hogy akkor a legjobb, hogy a, akkor szólalok fel, amikor ön nincs itt, de mégis újra üdvözlöm itt körünkben. Köszönöm. Sajnálom, de szalad az idő, és más árnyék jelentéstevők is vannak még a teremben. Schmidt úr, és aztán Rule asszonynak is szeretném átadni a szót, aki Konfen urat értesíti, illetve De Jong úrnak és Harbour úrnak is, akik szintén árnyék előadók. Köszönöm elnök asszony. Συγγνώμη γιατί δεν είδα τους άλλους και όδησης ηγητές. Elnézést kérek, nem láttam a többi árnyék jelentéstevőt. Elnézést kérek. Ezt én meg nem értettem. Köszönöm szépen, és önnek is köszönöm, Fontána úr és Salvini úr. Schmidt kollega. Akkor megpróbálok röviden fogalmazni, mert ez egy, bár ez egy nagyon fontos jelentés, és nagyon remélem, hogy az a munka, amit javaslunk, hogy elkészüljön mi hamarabb, amilyen gyorsan csak lehet, és mi megvitattuk a menetrendet, és már mondtam korábban is, és én nem szeretem a halogatást. Túl sokszor élünk a halogatás lehetőségével, és a 2013 nem jó. Hát csak egyetérthetünk egy más céldátumban, mert azt hiszem, hogy az hasznos lehet, még akkor is, hogyha sose tartjuk be. Ez egy fontos jelentés a szabadkereskedelem, a szabadpiac számára, és a nyitott határok szempontjából is. Persze hatékonynak kell lennie sokféle módon, de számomra az a lényeg, hogy védjük a szabad piacot, hiszen e, e, ebből élünk. Ez az én hozzáállásom. Van néhány érzékeny kérdés, és Schwab úr is véletlenszerűen ezt már megemlítette, lehet, hogy ez azért van, mert németek vagyunk, Krajcman úr említette nekem. És van egy vita a küszöböt illetően, 1000 euró, ugye látják, hát ez egy német ügy, német ügy kell, hogy legyen igen, és ha ez német kérdés, akkor az egyben európai ügy is, ugye? Ezt tudom már. És hát ez egy olyan kérdés, ami a, az, árak, az áruk származását illeti, erről is beszélt Schwab úr. Meg kell, hogy mondjam, hogy némi eh, két tejeim vannak, az aggodalmakat illetően, de hát ezt figyelembe fogjuk venni a módosítóinkban. És végül pedig fontana úrnak mondanám, hogy a központi figyelmet a KKV-knak kell szentelnünk. A Szávini jelentésben ezt a pontot ki kell jobban domborítani. Szerintem ez lényegi kérdés, majd előállunk a módosítóinkkal, elnök asszony, és remélem, hogy már jó konferencián voltál, még itt vagyunk az Európai Unióban. Bien sûr. Merci pour votre... Természetesen köszönöm, hogy ilyen rövid volt. Rula asszony, tessék. Ich möchte Egészen rövid leszek. Nagyon rövid leszek, hogy ez európai vagy német probléma, hát azt hiszem, hogy elsősorban ez egy KKV probléma, legalábbis ami a küszöböt illeti, úgyhogy eh, ez KKV ügy. Németországban is engem arra számos KKV mondta, hogy problémájuk van, úgyhogy ezt kell megvizsgálni, és nem azt mondani, hogy ez egy német ügy. Legalábbis én úgy gondolom, hogy ez egy kis és középvállalkozási probléma. Még egyszer elmondom, hogy köszönöm a raportőrnek a munkáját, támogatom az sok területen valóban nagyon jó munkát végzett. Egy dolgot szeretnék kiegészítésképpen megjegyezni. Látom Schmidt úr agájait természetesen, ami a halogatást illeti. Teljesen értem, amit mond, és éppen ezért jó lenne, hogyha egy kiegészítést fogalmaznánk meg, hogy nyomást kellene gyakorolni a tagállamokra, ez nincs benne, és jó lenne, ha ez belekerülne, ugyanis a forráshiány miatt a tagállamokban úgy gondolom, hogy megint úgy fogják elosztani a pénzeket, hogy a vám szervek és különösen az elektronikus rendszerek a vám területén a rövidebbet húzzák majd, és megint a halogatás lesz a válasz, úgyhogy itt valóban nyomást kellene gyakorolni a tagállamokra annak érdekében, hogy ez a folyamat haladjon előre. Utolsó megjegyzésem, kis dolog, a 22-es pontban azért némi agályomat fejezném ki ezzel kapcsolatban. Az állít, hogy a bizottság anyagát üdvözöljük. Ma azonban kiderült, hogy a bizottság anyaga, anyagát még nem is vitattuk meg alaposan, úgyhogy jó lenne, hogy egy kicsit semlegesebb fogalmazást, szövegezést találnánk. Köszönöm. De Jong úr, aztán Harbour úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is rövid leszek. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, azt hiszem egy nagyon jó alapot adott a további munkához. Néhány konkrét pontról szeretnék most szólni. Osztom azokat az agodalmakat, amelyeket már hangoztattak többen is a 2015-ös határidővel kapcsolatosan. Beleírhatnánk például a jelentésbe azt, hogy a rendszert ott, ahol már előrelépés történt, nem kellene korlátozni, azért, mert Európa más régióiban lassabban haladtak előre. Tehát ott, ahol már elérték a megfelelő fokot, érdemes lenne bevezetni a rendszert. Egyetértek Schwab úrral, ami az 1000 eurós korlátot illeti, illetve ami az eredet megjelölést illeti, nos, ezt jelezték felém többen is. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos pont. Az Európai Bizottság annyira bonyolultá teszi az egészet, túl bonyolítja az egész ügyet, hogy már nem is tudjuk, mit is tegyünk. Tulajdonképpen mi nem támogatjuk a bizottság új megközelítését, ami az eredet megjelölést illeti. Egy egyszerűsítésről van itt főleg szó, hát ez egy jó alkalom lehetne arra, hogy egyszerűsítsünk. Aztán, ami a gazdasági szereplőket illeti, itt-ott vannak gyenge pontok, de meg lehetne fontolni, hogy a KKV-kat illetve a rájuk rót költségek esetében nem lehetne egyszerűsíteni az eljárást, hiszen ez rendkívül fontos lenne a KKV-k számára jelen pillanatban. Végezetül pedig még egy további pont, ahol nem értek egyet a többiekkel. Mi teljes mértékben ellenezzük az új ügynökséget létrehozását. Ez nem függ össze szorosan ezzel a témával, de az ügynökségek hatékonysága, eredményessége véleményünk szerint még nem egyértelműen bizonyított. A költségvetési szakbizottságban is szó van erről, ezért ezt nem támogatom. Köszönöm szépen. Nagyon releváns felvetés. Mielőtt a bizottságnak nagyon röviden megadnám a szót, hiszen megszólították, először még Malcolm Harbour elnök kap szót, ha nem is elnököl most éppen. Thank you, Madam Chairman. Um... Akkor köszönöm a szót, elnök asszony, rövid leszek. Először is azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó munkaalap, és pontosan ö, ö, jókor említi a stratégiát, és ö, erről kell beszélnünk, és a részletekre is ki kell ö, térni, és ami pedig a ö, vám kódot és a vám rendszert illeti. Ezek nagyon komplex, nehéz kérdések, és mi nem irányítjuk és menedzseljük ezt a folyamatot, ha ezt a bizottság teszi. Azt hiszem, hogy nagyon alaposan átvizsgálta a bizottsága helyzetet és bizonyos kértéseket kiemelt, és ezeket komolyan kell venni. Azt gondolom, hogy ezeket meg kell nézni, hogy milyen akadályok állnak az útban. A bizottság azonban nem ellenőrizte az összes eszközt és forrást, és éppen ezért hiányolom ebből az újító részeket. Mindazonáltal nagyon világos, hogyha van egy belső piac, ahol a verseny a meghatározó, és ahol vannak üzleti elvárások, akkor ők ezt az eszközt folyamatosan használni fogják. És olyan rendszereket kell kialakítani, amely megfelel a 27 tagállam vámszerveinek. Mondtam már, hogy erre folyamatosan emlékezni kell, és hogyha megnézzük, hogy milyen szabályok érvényesek, akkor ezeket most már mind, mind úgy kell ez egyszerűen szisztematikusan kell, hogy történjen minden alkalommal, és a dokumentumnak a cseréje és a dokumentumok ide-oda küldése az az elektronikus világban elengedhetetlen, és ezt mindenképpen biztosítani kell a vám tisztviselők azonban sokszor csak nappal dolgoznak a számítógép mellett, és éppen ezért látni kell, hogy milyen fontos a gyorsaság ezeknek a dokumentumoknak az át ide-oda küldését illetően. Sokkal felelősebben kell eljárni, ugyanis sokkal nagyobbak az elvárások a vámszervekkel kapcsolatosan. Itt van például a termékek biztonsága, vagy a csalás elleni fellépés is a tagállamokban, nem feltétlenül biztosítják a forrásokat, hogy a vámszervek ezeknek az elvárásoknak meg tudjanak felelni. Ez a tagállamok feladata. Ha megnézzük a vámszerveket, akkor ők nem csak pénzügyi érdekek védelmével foglalkoznak, hanem más kérdéseket, más fontos kérdéseket, közérdekű feladatokat is el kell látniuk és éppen ezért ehhez megfelelő pénzt is biztosítani kell. Befejezésképpen én azt gondolom, hogy el kell gondolkozni, ugye én egy kicsit legalábbis elgondolkoznék ezen az ügynökségen, hogy legyen európai vámügynökség, de az együttműködés az nagyon fontos lenne, különösen az információ csere, és itt visszatérek a hamisításra, és a termékbiztonságra. Ugye az elgondolás az volt, hogy egy sokkal nyitottabb beszámolási rendszer alakuljon ki, és a, nagyon fontos a vámszervek számára az információ csere, ugyanis egyre nagyobb a, az áru forgalom, és egyre inkább megjelenik ebben az elektronikus szempont is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Harbor úr, most a bizottság Emirov Zlinszki úré a szó, akinek az a nehéz feladata lesz, hogy nagyon rövid idő alatt reagáljon előre, és köszönjük ezt. Uh, thank you very much, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony. Értem, hogy szinte egyáltalán nincs időm, úgyhogy nagyon röviden fog foglalmazni, és nem fog tudni kitérni minden felvetett kérdésre megpróbálok a lényegre koncentrálni. Ettől függetlenül az összes felvetett kérdést figyelembe fogunk venni. Mindjárt mondanám is, hogy a legtöbb ismeretes előttünk, és két oldalú találkozókon már felvetődött. Nyilván foglalkozni fogunk velük. Azt is mindjárt mondanám, hogy nagyon várjuk a korszerűsített vámkódex felülvizsgálatának vitáját az Európai Parlamenttel. Nyilván a 2013. júniusi határidő annyira szoros, hogy nem lehet most mindent megnyitni, a rendelkezéseknek mind-mind elfogadásra kell kerülniük, tehát nincs idő erre most, viszont érdekünk előre nézni, felkészülni, és hétfőn a szolgálatok között már lesz egy egyeztetés a modernizált vámkódex felvizsgálatáról, átalakításáról, és mihelyt ez lezajlik, lesznek delegált aktus és végrehajtási aktus javaslatok is, tehát a delegált aktusról ugye a parlamentre egyeztetni fogunk. Szeretném elmondani, hogy nyilván a határidő sarkalatos kérdés, nagyon fontos minél hamarabb alkalmazni a szabályozást, majdnem minden tagállamot sújtja a válság, és a vámszervek egyre kevesebb pénzből gazdálkodhatnak a megszorítások miatt, hogy itt reagáljak az elnök észrevételére eh, nagyon fontos, hogy az új feladatokhoz megfelelő erőforrások hatékony felhasználása társuljon. Nincs eh, olyan eh, varázslatos határidő, amikortól kezdve minden egyszerre, egyik napról a másikra bevezetésre kerül. A számítástechnikai rendszerek korszerűsítése folyamatosan zajlik, megpróbálunk mindent minél hamarabb a vállalkozások szolgálatába állítani, és soha nem feledkezünk meg természetesen a KKV-król. Aztán az informálás, a tájékoztatás, gyakorlatilag minden találkozóról közvetítünk, és minden nyomon követhető. Ami az Európai Vámügynökség felállítását illeti, nehéz ügy ez, tudom, az európai intézmények politikája változott, nem várjuk a csodát, nem akarunk egy nagy robbanást, szeretnék inkább a tagállami erőforrásokat hatékonyabban egybetenni, és eh, a, az átfedéseket eh, kiiktatni. Emberi erőforrásokat is lehetnek közösen használni. Nehéz ez, látom, hogy vonakodnak a tagállamok a front office-ban, a eh, látványos helyeken, viszont a háttérben igenis megvalósul ez már most, és elnök azt, hogy még sokáig beszélnék, de sajnos látom, hogy lejárt az idő. Köszönöm szépen. Köszönöm a legközelebbi szakbizottsági ülésen újra szó lesz a jelentésről. Fontana úrtól elnézést kérek, nem tudjuk folytatni, Eh, a tolmácsok már is túlóráznak, egyébként köszönöm ezt nekik, eh, kérem, hogy Szavini úrnak eh, mondja el, hogy milyen hasznos párbeszédet folytattunk, vannak még nézeteltérések, ugyanakkor közös szempontok is, és az Európai Bizottsággal is a következő ülésen folytatjuk a párbeszédet. Köszönöm szépen, hogy kicsit tovább itt maradtak, mint fél egy, és hamarosan folytatjuk.